um, so, dear colleagues, let's open this after. Kedves kollégák, kezdjük meg a délutáni munkánkat. A napirend 13-as pontjánál tartunk. A határon átnyúló fizetésekért felszámolt díjak az Unióban és a pénznemek közötti átváltás során keletkező díjak. Egy jelentés tervezett megvitatásáról van szó. Éva Majdel a jelentéstevő. Öné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok, üdvözlöm a kollégákat. Az idei évben lesz 25 éves az egységes piac, ugyanakkor az európai polgárok és vállalkozások továbbra sem tudják teljes körűen élvezni az egységes piac előnyeit, mert a különböző ágazatokban még mindig léteznek bizonyos akadályok. A határokon átnyúló fizetések kulcsfontosságúak az európai gazdaság szempontjából és a szolgáltatások szempontjából. Abban a hét tagállamban, ahol nem a fizető eszköz, még mindig nagyon magas díjak fűződnek a határokon átnyúló fizetésekhez, a SEPA léte ellenére, ezért van szükség arra, hogy a meglévő szabályozást módosítsuk, ami lehetővé teszi, hogy a jövőben a, hazai ö, tranzakciókhoz hasonló díjakat számoljanak fel. Ez nagyon fontos a nem eurót használó tagállamok szempontjából, illetve biztosítja az egységes versenyfeltételeket is. Az Európai Bizottság becslése szerint 900 millió eurós megtakarítást jelentenek majd ezek a változások a polgárok szempontjából. Az előnyök között azonban láthatjuk majd az erősebb gazdasági integrációt a határokon átnyúló mozgás megkönnyebbé válását, ami pedig a javaslat második részét illeti az Európai Bizottság nagyobb átláthatóságot akar biztosítani, valamint a fogyasztók védelmét szeretné biztosítani a pénznemek közötti átváltás során. Ez egy üdvös cél, de úgy gondolom nagyon óvatosan kell kiválasztani az ehhez, ehhez az eszközöket, Úgy gondoljuk, hogy nem szabad eltúlzott eszközökhöz folyamodnunk a célok elérése érdekében. Továbbá úgy véljük, hogyha a norma, normák megalkotásának második lépését egy újabb jogszabályhoz kapcsoljuk, akkor ez további költségeket eredményezhet. Emellett károkat okozhat mindez a piacon, és ezért a jelentés tervezett elkerülni ezt a lépést. Ez lényegében ellene megy a az Európai Unió piacgazdasági alapelveinek. Az átláthatóság biztosítása a pénzemek közötti átváltáshoz kapcsolódóan lehetséges, hogyha a szabályozás világos rendelkezéseket fogalmaz meg a szolgáltatókra nézvést. Éppen ezért szeretnénk az Európai Bizottság javaslatát javítani ebből a szempontból, valamint a hatályt is világosan meg kell vizsgálni, illetve világosan körül kell írni, néhány módosítóval szeretnénk ezt elérni. A szabályozás leheté, lehetővé teszi, hogy a gyakorlatban is bizonyítsuk azt, hogy az Európai Unió megoldásokat kínál a polgárai számára, és az egységes piacon létező egyenlőtlenségeket is felszámolja. Szeretném megköszönni mindenkinek az eddigi munkát. Köszönöm a csapatomnak, valamint a titkárságnak is, és szeretnék mielőbb előbbre jutni ebben a kérdésben a kollégákkal együtt, hogy ezáltal együtt elhárítsuk a meglévő akadályokat, és ezáltal javítsunk a polgárok életén, és jobb szolgáltatásokat biztosítsunk a vállalkozásaink számára is. Köszönöm. Köszönjük szépen a jelentéstevőnek, most pedig az árnyék jelentéstevőket hallgatjuk meg, az SND részéről Ole Ludvigson következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek Éva Majdelnek a munkájáért. Úgy gondolom, jó dolog, hogy mind a bizottság, mint a jelentéstevő a határokon átnyúló fizetések költségét euróban akarja meghatározni és összehasonlíthatóvá kívánja tenni a, nem, a belföldi tranzakciókkal. Ugyanakkor az Európai Bizottság javaslata sok kívánivalót hagy maga után. A cselekvési tervben az Európai Bizottság azt állítja, hogy a határokon átnyúló fizetése költségeit az összes tagállamon csökkenteni szeretné. Az Európai Parlament jelentése a cselekvési tervvel kapcsolatosan felszólítja az Európai Bizottságot hogy a határokon átnyúló tranzakciók díját minden tagállamban csökkentse. Az Európai Bizottság négy különböző alternatívát vázolt fel, és úgy véli, hogy a határokon átnyúló tranzakciók költsége az Európai Unión belül azonos szintű kell, hogy legyen a tagállamon belüli tranzakciókhoz kapcsolódó díjakkal a nemzeti valutában kifejezve. Ott, ahol az adott tranzakciót eszközlő személy él, vagy huzamosabb ideig tartózkodik. Megállapíthatjuk, hogy a fizetési szolgáltatók beruházásai hár, kb. 3 milliárdra rúgnak, 5 milliárd eurót takaríthatunk meg továbbá az európai fogyasztók és vállalkozások szempontjából. A hatástanulmány azt mutatta tehát, hogy mindez előnyös volna mind az európai fogyasztók, mind a vállalkozások szempontjából. Gyakorlatilag nincs haszna a vásárlónak ebből az egészből, illetve annak, aki egy külföldi valutát, külföldi valutában vesz fel pénzt. Emellett a bankoknak tájékoztatniuk kell a fogyasztókat arról, hogy az úgynevezett dinamikus valutaváltás mit jelent a fogyasztó szempontjából. Ennek megfelelően dönthet aztán a fogyasztó arról, hogy hogyan, milyen beállításokkal kíván élni a bankkártyáját illetően. Annak érdekében, hogy a fogyasztó, illetve az ügyfél valóban dönteni tudjon arról, hogy ezt a dinamikus valutaváltást szeretné-e szeretne élni ezzel a lehetőséggel vagy nem, ahhoz az kell, hogy teljes körűen tájékoztassák őt előzőleg. Általában egy-két napon belül egyébként sincs változás a valuták árfolyamát illetően. Egyébként szeretném megköszönni Majdel jelentéstevőnek a kiváló együttműködést, és várom a kiváló egyeztetéseket, amelyekre még majd sor kerül. Köszönöm. Köszönjük szépen az LKR részéről, eh, Stanislav Ozsog. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, pani... Köszönöm szépen. Köszönöm. Elnök úr, és köszönöm az elnök asszonynak, eh, köszönöm a jelentéstevő asszonynak is a munkát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt gondolom, hogy a jelentés legnagyobb része egybevág a frakció véleményével, és ezt az alapvető változást mindenképpen támogatjuk, amely bekövetkezne, tehát hogy az euró övezeten belüli tranzakció költségek érvényesüljenek az egész Európai Unió területére. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy az összes EU-s tagállam összes valutájára ezt alkalmazni kell. Tudjuk, hogy az euró nagyon fontos a különböző átváltások miatt, de ne feledjük el, hogy minden valutát ugyanúgy kell kezelnünk. Szerintünk nem, nem lehet azt megindokolni, hogy más díjak érvényesüljenek az euróvezeten belül és kívül, tehát bizonyos fogyasztók ez nyilvánvalóan diszkriminatívan érintene. A fogyasztók szempontjából is fontos ez, hiszen gyakorlatilag osztályú valutának számítanának, ha így maradna mindez, a nem eurós valuták az Európai unió belül, és ezt nyilván nem lehet elfogadni. Még azt is el szeretném mondani, hogy ez a lehetőség tehát, hogy az összes valutára kiterjesztjük ezt a változást. Nos, ezt a um, opciót korábban is átgondoltuk már. A bizottság korábban nem indokolta meg, hogy miért utasították ezt el. Szerintem a jelentéstevő asszony is így vélekedik erről, mert hogy a hetes módosítóban az Európai Bizottságot arra kéri, hogy ezt is vegye figyelembe, tehát hogy a hatályt így módon kiterjesszük. Sőt, ezt lehet, hogy még lehetne fokozni. Arra kérem tehát a jelentéstevőt, hogy ezeket a lehetőségeket térképezze fel. Még egy nagyon fontos szöveg itt a jelentésben, az átváltás átláthatósága. Korábban szólók is említették ezt. Szerintem a jelenlegi helyzet nem fenntartható, és éppen ezért az átláthatáságot mindenképpen növelni kell minden egyes felhasználó esetében az átváltásokra nagyobb átláthatóságot kell biztosítani. Úgy vélem, hogy az erre vonatkozó passzus nem eléggé pontos, részletes. Itt a szövegben meg kéne vizsgálni, hogy mi a leg jobban működhető megoldás ezzel kapcsolatban, és erről, erre időt kell szánnunk. Úgy gondolom, hogy mindent át kell gondolni, az összes gondolkodjunk el azon, hogy mi történik akkor, hogyha egy plusz ha egy plusz ablakot nyitunk meg, mondjuk egy átváltó irodában, ez milyen, milyen hatása lesz. Úgy gondolom, hogy, eh, bizt, hogy eh, nagyobb részletességgel kell kidolgozni a pontos szabályokat. Néha maga a tranzakció a kifizetés után, vagy a fizetés után két nappal történik meg, ezt is meg kell vizsgálni, illetve szerintem kompromisszum alapú megoldásokat kéne kidolgozni, így figyelembe tudjuk venni azt, hogy a kifizetési folyamatnak milyen szükségletei vannak, illetve hogy milyen jogai vannak a fogyasztóknak, felhasználóknak. De abban támogatjuk a jelentéstevő javaslatát, hogy, hogy a, az európai felülvizsgálati, vagyis felügyelő hivatalnak mi a szerepe, illetve hogy legyen egy átmeneti plafon érték. Ezt támogatni tudjuk. Ez szerintem egy jó megoldás. Ha visszagondolok a késői birodalmi időszakra, válságot akkor is kezeltek, sőt, túlszabályzás volt, Sőt, ez még a régi időkből talán mindenki emlékszik arra, hogy ez nagyon is rosszat tett a piacoknak. Összefoglalásként azt mondhatom el, hogy jó lenne, hogyha az Európai Parlamentben mi hamarabb elfogadnánk ezt a szöveget, módosítóinkat angolul fogjuk indoklással ellátva benyújtani és a módosításokban utalunk majd arra, hogy szeretnénk ennek az irányelvnek a hatáját kiterjeszteni az összes valutára, hogy ezt felvázoltam, illetve az átváltásokát, láthatóságát is meg kell növelni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Jezsek úr következik az ALDE részéről. Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdeném, ahogy üdvözlöm a bizottság javaslatát, teljes mértékben együtt egyetértek a javaslat célkitűzéseivel. Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy átláthatóság jellemezze a valuta átváltást. Hogyha szeretnénk megtartani a belső piac egységességét és integritását, akkor nagyon fontos az, hogy az egész EU-ban azonos elvek alapján kezeljük ezeket, a, ezeket a átváltásokat, illetve az is nagyon fontos, hogy a az euróvezet és a nem euróvezet különböző pénzügyi intézet, intézményeit egyformán kezeljük. Nagyon fontos az is, hogy e- a tranzakciók e, díja teljes mértékben átlátható legyen. Majdnel asszony jelentéséről azt tudom elmondani, hogy e, én is egyetértek azzal, hogy pozitívan reagáljunk a bizottság javaslatára. Néhány részletkérdése, ha térjek ki, tízes módosító, a 3A cikkez, itt arról van szó, hogy a felhasználóknak megfelelő opciói legyenek, mégpedig ezeket megfelelően semleges kontextusban és világosan kommunikálják feléjük. Úgy tűnik a legegyszerűbb megoldás az, hogy mindenki a saját hazája valutájában fizethessen, és azt gondolom, hogyha ennek a költsége, ha lecsökkennének, az mindenképpen örvendetes lenne a fogyasztók számára. Egy olyan javaslat is volt, hogy a, az RTS-t, az, az EBA és az RTS fennhatóságát csökkentsük. Nos, szerintem az a legfontosabb, az egyik legfontosabb cél, hogy a vállalatok költségeit csökkentsük. Én nyitott vagyok arra, hogy tárgyalásokat folytassunk a jövőben erről a kérdésről. Nyilván a legjobb az lenne, hogy olyan megoldást találnánk, ami mhm. kielégítő a hatóságok számára, illetve a cégek számára is. Köszönöm. Zöldek. A zöldektől senki, akkor Viegas ura Guétól. Nos, Természetesen mi is odafigyelünk azokra a problémákra, amelyek nyomán megszületett ez a jelentés. Itt eh, díjakról van szó, nemzetközi átutalások díjáról, de ennek a javaslatnak viszont más problémái vannak, más problémákat vet fel. A bankok sok mindenért számolnak fel díjat. Spanyolországban például elég magasak ezek a banki díjak, sokszor teljesen indokolatlan ezeknek a díjaknak a léte. Emlékszem, hogy a bankhatóságnak a vezetői kiadtak olyan nyilatkozatokat, hogy ösztönözzék, melynek az volt a célja, hogy ösztönözzék a bankokat arra, hogy, hogy kiszabjanak ilyen díjokat, hiszen valamilyen módon profit képessé kell tenni a, a, a bankot. Nos, Portugáliában ez egy eurónál kezdődött ez a díjszabás, de hogyha az ember 100 ezer eurót akar um, átutalni, akkor az már 20 euróba kerül. És ehhez még hozzá kell számítani a különböző adókat is. A trend egyértelműen az, hogy az ilyen típusú díjak emelkednek. Gyakorlatilag egy oligopólium, ami, ami most a bankok hálózatát leginkább jellemzi. Nos, úgy tűnik, hogy a különböző díjak és adók ne, nehezen értelmezhetőek, nagyon nehezen lehet összehasonlítani, összehasonlítani például egy tagállamon belül és a tagállamok között történő szolgáltatásokat, és vannak olyan vállalatok is, amelyek ugye bankautomatákat hoznak létre az országon kívül, és aztán az ott külföldön végrehajtott pénzfelvételért, készpénzfelvételért díjat vetnek ki. Szerintem ezt is meg kéne vizsgálni, hogy ez mennyire jogszerű, vagy mennyire kívánatos. Portugáliában ez gondot jelent, de gondolom máshol is. Ettől még a jelenlegi javaslat is nagyon fontos és releváns téma, de remélem, hogy előbb-utóbb tudunk beszélni azokról a problémákról is, amit az imént említette. Három évbe telik majd, amíg ez a javaslat valóra válik, Szerintem ez túlságosan hosszú időszak. Nem értem, hogy miért kell ilyen hosszú határidőt szabni. Mire ezt elfogadjuk, lesz ez négy-öt év is. Addig eh, úgy tűnik, hogy a polgároknak ez irányú érdekeit félretesszük. Köszönöm. Köszönöm szépen. FTD. Mari Kapel. Akkor a spontán hozzászólások következnek. Köszönöm szépen. Szeretnék két témát felvetni, amit röviden már a kollégák is említettek. Az egyik azzal kapcsolatos nem tudom, hogy mennyire figyeltek arra a lehetőségre, ami valószínűsíthető, hogy gyakorlatilag támogatások valósulnak meg a bankok a határokon átnyúló tranzakciókon elszenvedett veszteségeket próbálják valahogy kompenzálni. Egy emlékeztető memorandum szerint ezért választják a bankok a legjobb lehetőséget a kockázat visszaszorítására és erőfeszítéseket tesznek a kockázatok csökkentésére. A másik kérdés azzal a követelménnyel kapcsolatos, miszerint az ilyen eseteket felül kell vizsgálni. Ez nagyon hasznos, minden esetre szeretném megkérdezni, hogy figyelembe vette -e, hogy ez a záradék esetleg azt eredményezné, hogy a felülvizsgálat következtében a rendelet kiterjesztődne, és bármely tagállamban folytatott bármely tranzakcióra kiterjedne. Nagyél, köszönöm szépen, a, köszönöm a jelentéstevő javaslatát, üdvözlöm a bizottság javaslatát, ugyanis ez nagyon hasznos a az egységes belső piac működése szempontjából. A határokon átnyúló fizetések tekintetében nagyon fontos, hogy ugyanolyan díjak érvényesüljenek, mint a belföldi átutalásoknál. Az Egyesült Királyság szempontjából, ha mi kilépünk az EU-ból, illetve a belső piacból, akkor sajnálatos módon a brit vállalatok és magánszemélyek nem élvezik ennek a reformnak az előnyeit. A brit kormányok illetve a kormány közelmúltbeli javaslatai a no deal Brexit esetén ez komoly költségeket eredményezne a brit állampolgárok és vállalatok számára. Akár csak ha a hitelkártyájukat, bankkártyájukat használják. Ami a jelentéstervezetet illeti, engem kissé aggaszt a 11-es módosítóval kapcsolatos javaslata a jelentéstevőnek, meg kell győződnünk arról, hogy eltöröljük ezt a javaslatot a tekintetben, hogy teljes mértékben felhatalmazzuk az Európai Bank hatóságot a tekintetben, hogy átmenetileg egy plafont alkalmazzon az átutalási díjakra vonatkozóan. Itt arra kell törekednünk, hogy jól működjön az egységes belső piac, egyelőre nem érvényesül az átláthatóság, nem pontosan látjuk, hogy ki mit csinál. A jelentéstevő bevezetőjében már említette, hogy ezt a dolgot bízzuk a piacra, viszont a tapasztalatom azt mutatja, hogy a piac nem mindig korrigálja önmagát ilyen ügyekben. Tehát nem tudom, hogy van-e más indoka a jelentéstevőnek eh, a, a mögött, hogy a bizottság ez irányú javaslatát egyértelműen eh, egy az egyben töröljük. Elnök, köszönöm szépen. A bizottság kíván-e szólni? Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlök mindenkit. Örömmel látom, hogy ilyen széles körű támogatást élvez a kezdeményezésünk. Jó látni ezt a támogatást különös tekintettel a javaslat első részében a költségek kiegyenlítésére vonatkozó javaslat kapcsán. Van néhány képviselő, akik más valutákra is kívánnak terjeszteni ezt a javaslatot. A hatás vizsgálat alapján, és valaki erre már utalt, hogy a pénzügyi szolgáltatások tekintetében nagyobb ambícióink vannak, de minden esetre a hatásvizsgálat szerint már vannak ilyen erőfeszítések és az infrastruktúra is részben kiépült, tehát nem beszélhetünk arról, hogy a bankok a fogyasztókra kívánják áthárítani ezeket a terheket. És ha csak a határokon átnyúló euróban történő átutalásokról beszélünk, akkor gyakorlatilag nem érvényesül minden fogyasztó tekintetében a javaslat előnye hogyha különös tekintettel az eurozónán kívüli tagállamokra gondolunk, és a hatások elmaradnak, mint azok a hatások, amikre a hatásvizsgálat utalt. Ami pedig a valuta átváltást illeti, a vizsgáló bizottság felvetette annak a problémáját, hogy a bankok így próbálják valahogy visszaszerezni a kiesett bevételüket. Éppen ezért nagyobb átláthatóságra kell törekednünk a valuta átváltások kapcsán, és technikailag meglehetősen bonyolult dolog ez. Volt néhány javaslat, ami elhangzott a vitában, e szerint körültekintőben meg kell vizsgálni az ebből fakadó hatásokat és az Európai Bankhatóságnak megfelelő felhatalmazást kell adnunk, hiszen ők rendelkeznek kellő erőforrásokkal, és ők tudják megítélni, hogy mi lehet a megfelelő továbblépés. A javaslatot egyébként a tagállami, tagállamok többsége is elvetette a tanácsban, a tanács javaslata minden esetre lehetővé teszi, hogy gyorsan előre tudjunk lépni, és valós átláthatóságot tudjunk elérni, illetve hogy nyitva hagyjunk lehetőséget további intézkedésekre az EBA, a bankhatóság javaslata alapján. Tehát már most gyorsan el tudunk érni pozitív hatásokat a fogyasztók javára, és a tanács javaslata is lehetővé teszi, hogy ilyen gyorsabb lépést tudjunk tenni. Reméljük, hogy a szöveg kapcsán minél előbb kompromisszumra tudunk jutni, és ezáltal a fogyasztók érdekeit szolgálni. Köszönöm, a jelentéstevőnek adom meg a szót, köszönöm elnök úr. Én is szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevők munkáját, illetve minden kolléga hozzászólását az előzetes vitában, és általában üdvözlöm, hogy ilyen pozitív a hozzáállásuk, és konkrét javaslatokkal éltek. Természetesen örömmel állok majd rendelkezésre megvitatni, hogyan tudjuk beépíteni ezeket, beépíteni ezeket a javaslatokat a jelentésbe. Néhány pontot konkrétan szeretnék megemlíteni. Annak ellenére, hogy a határokon átnyúló bármely valutában történő átutalások előtti korlátok lebontása valóban erősítheti és elmélyítheti az egységes piacot, ugyanakkor komoly előnyökkel járhat az állampolgárok, a vállalatok számára, de vigyáznunk kell arra, hogy ne teremtsünk további terheket a fizetési szolgáltatások területén. Egyes vélemények szerint egy ilyen forgatókönyv eredményeként aránytalanul megemelkedne a költség azon szolgáltatók számára, akik ilyen szolgáltatásokat végeznek. A szolgáltatók számára nem maradna más lehetőség, mint eh, hogy más szolgáltatások költségét emeljék, hogy ellensúlyozzák eh, a rendeletből, eh, rendelet módosításából fakadó kiesett jövedelmet. A javaslat az EU-n belüli határokon átnyúló tranzakciók 80%-ára is kiterjedne a nem eurozóna tagállamok kapcsolatában is, ami gyakorlatilag a status quo megőrzését jelenteni. Ha viszont visszalépnénk egy-két évvel ezelőtre, és megnézzük a roaming dossziét, komoly előrelépés történt azon a területen is, lépésről lépésre. Természetesen én nyitva állok, hogy a jelentés tervezet ezen részét részletesebben megvitassuk. A rendelet kiterjesztése az összes valutára szerintem elkerülhetetlen a következő lépés kell, hogy legyen. Ezt azonban egy alapos elemzés kell, hogy megelőzze, megvizsgálandó a javasolt rendelkezéseket, illetve egy részletes hatásvizsgálatot is el kell készíteni, a jelentés tervezet is ezt javasolja. Ami pedig a valuta átváltási díjakat illeti, valóban itt van lehetőség a továbblépésre, az átláthatóság javítására, és a következő hetekben majd közösen meghatározzuk ezeket a területeket. Ami pedig a kereszt támogatásokat illeti, ez valóban egy valós kockázat, a valuta átváltás sok területe az egyik legkevésbé átlátható terület. Itt az átláthatóságot mindenféleképpen fokozni kell, és remélem, hogy jó ötleteket kapok majd önöktől, megfelelően együtt tudunk működni. Néhány kolléga már jelezte, hogy a szoros határidőt meglehetősen ambiciózusnak tartja. Minden esetre remélem, hogy előre tudunk lépni, és megfelelően együtt tudunk működni az elkövetkezendő hetekben. Elnök, köszönöm szépen. Tehát az időpontok, a módosítók benyújtásának határideje szeptember 14-12 óra, a módosítókat október 8-án tárgyaljuk meg, a bizottságunk november 5-én szavaz, és a november első plenárisán jelentjük majd be. A következő napi rendi pontunkra rátérhetünk. Egy jelentés tervezet az olasz Campiona d'Italia településnek és a Lugánoi tó olaszországi vizeinek az unió vámterületébe történő bevonása, illetve a 2008-118-as irányelv módosítása. Egyszerűsített eljárás az 50-es szabály szerint tekintettel a bizottságunk meglehetősen sűrű napirendjére, és ezen kérdés viszonylag egyszerű volt arra, Én vagyok ennek a témának az előadója, a tervezet nem irányoz elő a bizottság javaslatával kapcsolatosan. Itt az ÁFA irányelv, a jövedéki adók irányelve módosításáról van szó annak érdekében, hogy a Campiona di Italia települést bevonhassuk az Unió vám területébe. ugyanis jelenleg ez a terület kiesik a van terület hatája alól, hiszen itt az elszigeteltség gazdasági hátrányjal jár. Ez a terület egy olasz exklávé, aminek történelmi okai vannak, mármint annak, hogy nem része az EU vámterületének. Olaszország ugyanakkor már nem tartja szükségesnek ezt a kizárást, tehát az olasz kérésre a bizottság azt javasolta, hogy ezt a két területet vonjuk be az EU vámterületébe illetve mindazon területbe, amelyre a jövedéki adókról szóló irányelv vonatkozik. Olaszország kérése, kérésére, ami az ÁFA irányelv területi kizárására vonatkozik. Itt tehát szükségesnek tartjuk, hogy egyenlő feltételeket biztosítsunk Campione d'Italiában működő vállalkozások számára is, tehát a svájci áfa hatája alá tartoztak, és itt emiatt az irányelvet formálisan módosítani kell, konkrétan a 6.2-es cikkeit, amely kizárja a területet az ÁFA irányelv hatája arról, és áthelyezve a 6.1-es cikkbe, ami az ÁFA irányelv területi kizárását illeti. A jelentés tervezetben én arra kérem a tanácsot, hogy minél előbb fogadja el a javaslatot. Nem látok illetve két árnyék jelentéstevő jelentkez, van jelen. Van Giegold az első. Ez meglepetés a számomra. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát egy újabb olasz téma, mostanság elég sok olasz témával foglalkozunk. A reggeli esti hírek is sok olasz tárgyú témáról számolnak be, és most itt az Ekomban is Olaszországgal foglalkozunk. Campione, így kell kiejteni. Köszönöm szépen, Grácia Mille elnök úr. Campione d'Italiáról van tehát szó, valamint a Luganói tó olaszországi vizeiről, ezek integrációjáról az Európai Vámunióba. De ahogyan ön is mondta, elnök úr, az Európai Bizottság nem javasolja, hogy ezt a két területet bevegyük az európai áfa irányelv hatája alá, habár ez egy alkalom lehetne erre. Tekintettel arra, hogy Campione-ban található a legnagyobb olaszországi kaszinó, és mindenkinek javaslom, hogy vessen egy pillantást ennek a kaszinónak a fotójára, fényképére, amely egyébként nem régiben becsődölt. Nagyon szkeptikusak vagyunk azzal kapcsolatosan, hogy Campione mennyiben tud hatékonyan fellépni az adócsalással szemben, beleértve az áfacsalást is. Felmerült bennünk, hogy esetleg hogy, hogy mennyiben van értelme a, a, az áfa szabályzás alól kivételként kezelni ezt a két területet, mert ez adott esetben megkérdőjelezheti az áfacsalás elleni küzdelemben betöltött szerepünket. Emellett jó lenne, hogyha az Európai Bizottság áttekintené az ÁFA rezsim alól kivételt képező területek listáját, beleértve a különböző, beleértve különböző szigeteket is. Ez különösen az igazságos verseny szempontjából lenne fontos, főként ami a saját forrásokra gyakorolt hatást illeti. Szeretném, hogy az Európai Bizottság röviden elmagyarázná nekünk, hogy miért nem éltek eddig a lehetőséggel, amelyről az imént beszámoltam, sem Campione esetében, sem pedig az egyéb kivételt képező területek esetén. Köszönöm. Igen, sajnos az Európai Bizottság nem képviselteti magát ma a körünkben, de majd felkérjük a bizottságot, hogy kérjen nekünk írásos választ Gigold úr felvetéseire. Szokatlan, hogy nincs itt a bizottság, mondja Gigolt képviselő. Ez azért van, mert a koordinátorok úgy döntöttek, hogy az egyszerűsített eljárás hajtjuk végre, mert eleinte nem tűnt vitatottnak a kérdés, és egyik frakció sem kérte, hogy legyen ez másként, ezért döntött így az elnökség, ahogy. Természetesen, hogyha kérdések merülnek fel az ügyel kapcsolatosan, akkor a rendes eljárást hajtjuk végre, és ez esetben végrehajtjuk az összes szükséges lépést. Befejezte? Rendben. Akkor a következő árnyék jelentéstevőnek adom meg a szót, Viegas képviselőtesség. Nagyon röviden szeretnék csak hozzászólni. Tulajdonképpen nem ellenezzük a javaslatot, az olasz állam kívánsága fogalmazódott itt meg, és úgy gondolom, hogy a legjobb, hogyha a régió, illetve az ott élő lakosság érdekeit követjük, ezért nem akarunk ellenvetéssel élni a javaslattal kapcsolatosan. Köszönöm. A spontán hozzászólások körében senki nem kér szót? Rendben. Először is az eljárásra vonatkozólag tennék megjegyzést. Az egyszerűsített eljárást követjük, mint ahogyan tudják. A határidő szeptember 6-a, hogyha az egyszerűsített eljárással szemben nem élnek heten ellenvetéssel, akkor a plenárison szavazunk is, mégpedig az októberi első plenáris ülésen, az eljárási szabályzatunk 50-es cikkének értelmében. Ami a tartalmi kérdéseket illeti, a helyzet az, hogy ez a svájci területen található enklávé kivételt képez, nem csak az áfa szabályozás alól, hanem a vám unió alól sem tartozik. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz elképzelni egy más jellegű kimenetelt, az eljárásra nézvést is. Azt gondolom, egy pozitív előrelépésnek vagyunk tanúi, pozitív lépésként érkéze, értékelem, hogyha ezek a területek bekerülnek a vámúnióba. Ezért is gondoltam azt, hogy támogatnunk kell a bizottsági javaslatot, de természetesen nagyon alaposan el kell majd olvasnunk az írásos anyagot, amit a bizottságtól kapunk, és ezt követően megfontoljuk, hogy mi legyen a következő lépés. Köszönöm szépen, a következő napi rendi pontra térhetünk át. Nagyon hálás vagyok egyébként Péter Simonnak, aki mindjárt átveszi az elnöklést. Okay. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ähm, dear colleagues. Äh, Kedves kollégák, tekintettel arra, hogy 10 perces késedelemben vagyunk, a 15-ös pontra térünk át azonnal. Ez is egy olyan téma, amelyel az 50-es cikk értelmében egyszerűsített eljárás keretében foglalkozunk. Jelentéstervezet megvitatásáról van szó, a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködés az elektronikus nyilvántartás tartalmát illetően. Ez a jelentés címe. Ivana Maletic a jelentéstevő. Elnézést, hogy rosszul ejtettem a nevét, mondja az elnök. Három percet adok önnek, majd az árnyék jelentéstevőknek két-két percet. Köszönöm szépen, elnök úr. A jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködés az elektronikus nyilvántartás tartalmát illetően nagyon fontos, mert az elektronikus nyilvántartás tartalmát ezzel hozzáigazítjuk az új irányelvhez, amely a jövedéki adókra vonatkozik, és ennek is jelenleg zajlik a módosítása, nagyon fontos tehát, hogy összhangban álljon egymással ez a két szabályozás. A jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködés szempontjából nagyon fontos megemlíteni a nyilvántartásba vétel fontosságát, ezáltal automatizálható a jövedéki adó megfizetéséhez kapcsolódó termékek mozgása. A nyomonkövetés lehetőségét megteremtendő, meg kell változtatni a nyilvántartásokat és olyan értelemben, hogy két új kategóriát kell bevezetni, Hogyha nyilvántartásokat nem igazítjuk ki így módon, akkor a jövedéki adókra vonatkozó irányelv módosítás sem lehetne végrehajtható. Két gazdas, új gazdasági entitás kategóriáját vezetjük be a nyilvántartást illetően. Mindkettő, mint említettem, a jövedéki adókra vonatkozik. Emellett a, köz, a jövedéki adóhoz kapcsolódó általános irányelv egy további kiigazítására is szükség van. Az eddigiekhez képest másfajta eljárásra lesz szükség. Itt az irányelv 23-as cikkének kiigazításáról van szó. A javasolt változtatásokkal az elektronikus nyilvántartást tehát hozzáigazítjuk a jövedéki adókra vonatkozó általános irányelvhez, és ennek megfelelően támogathatjuk az Európai Bizottság javaslatát, miszerint további módosításokra a jövőben nem lesz szükség. És úgy gondolom, hogy egyszerűsített eljárással elfogadhatjuk ezt a jelentést. Köszönöm. Köszönjük szépen Ivánának! Az árnyék jelentéstevőknek adok szót az LK részéről Kay Swinburne, aki viszont nincs itt. Kére valaki más szót az LK részéről esetleg? Helyettesíti-e valaki az árnyék jelentéstevőt? Nem. Akkor az ALDE jelentéstevője kap szót. Köszönöm szépen! Maletics asszony, Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én támogatom a bizottsági javaslatot, és én is az egyszerűsített eljáráson keresztül való hozzájárulást támogatom. Az egyszerűsítés mindig jó, az elektronikus adatok felhasználása, adatbankok felhasználása nagyon jó szerintem, hogyha a magánélethez való jogot betartjuk, hogyha a jelenlegi jogszabályoknak itt megfelel minden. Nos, a jövedéki adó a jövedéki adóval kapcsolatos folyamatokat, úgy gondolom, hogy ezáltal jobban tudják elvégezni majd a megfelelő hatóságok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Molly Scott következne. Szeretne akkor még egyszer hozzászólni? Nem? Jó. Mi a gond? Nincsen a listám szerint legalábbis árnyék jelentéstevőjük, de hogyha gondolja, akkor kérem szóljon hozzá. Köszönöm szépen. Medi Delvo, ami árnyékjelentéstevőnk, mondom most a titkárságnak, hogy ők is tudják, és ő bizott meg engem. Mi örülünk ennek a bizottsági javaslatnak, hiszen megfelelnek, megfelel ez a javaslat az adóügyi változtatásainkhoz, módosításainkhoz, nagyon fontos az, hogy a kiskapukat lezárjuk, és ne tegyük lehetővé az adóelkerülést. Még egy fontos dolog, a tagállamok közötti adminisztratív együttműködést meg kell erősíteni. Még egy dolog, az eljárásokat leegyszerűsíti ez a javaslat, illetve a digitalizációt megerősíti, és ez is pozitív. Így aztán az árnyékjelentéstevő asszony üdvözli ezt a jelentéstervezetet, és egyetért azzal, hogy ezen problémamentes ügyben megadjuk a hozzájárulást, és ezáltal gyorsan folytathatjuk ezt a folyamatot. Ennyi. Köszönöm. Köszönöm, Pervans. Elnézést, de itt a listámon a szocialista árnyékjelentéstevő neve nem szerepel. Szeptember 6-áig, szerdáig lehet kifogást emelni, utána az októberi első plenárisra kerül ez a téma majd. 16-os napirendi pont. Javaslat az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozatra. Itt is a véleménytervezetet fogjuk megvitatni. Valójában a Költségvetési Bizottság a illetékes bizottság. Ramon következik most, aki a vélemény előadója. Parancsolj! Köszönöm szépen! Itt egy tanácsi javaslatról van szó, bizottság, tanácsi véleményről van szó, tervezetről van szó, bizottsági javaslat alapján az Európai Unió saját forrásainak rendszere a téma. Ez egy nagyon fontos téma, természetesen arról van szó, hogy hogyan fogja az Európai Unió finanszírozni saját tevékenységét, hogyan lehet kevésbé függenünk a tagállami befizetésektől, hogyan lehet nagyobb mértékű saját forrásra szert tenni. Ez itt az alapkérdés. Pénzügyi tervről, arról, hogy milyen komoly kihívásai vannak az EU-nak, és mindenhez persze finanszírozásra van szükség. Nagyon nehéz összefoglalom ezt a javaslatot, mert az kéne ahhoz, hogy ezt elfogadjuk, hogy a tanácsban egyhangú legyen a döntés, és az Európai Parlament véleménye az elnök úr is említette, hogy az illetékes tagbizottság, a költségvetési tagbizottság, tehát az Európai Parlamentnek, ahogy az imént mondottam, csak konzultatív szerepe van ebben az egész folyamatban. Két része van a javaslatnak. Az első rész arról szólna, hogy hogyan lehetne modernizálni a jelenlegi saját forrásokat, a második rész pedig új saját források megteremtéséről szól és véleményem szerint, és valójában erről szólnak a módosítók is, Az a véleményem tehát, hogy három típusú saját erőforrásban gondolkodik csak a tanács, és talán szimpli, szimplicisztikus így ez a megközelítés, és a konszolidált saját erőforrások oszlopa. A második rész, a, a második dolog a kereskedelmen keresztül, a harmadik ö, sz, dimenzió pedig a visszaforgatott műanyag hulladékok után beszedett adók. Nos, Szerintem, szerintem sokkal kevésbé földra, földhöz ragadnak kéne lennünk azzal kapcsolatban, hogy milyen potenciális bevételi forrásai lehetnek az EU-nak. Négy javaslat van itt. Az egyik az euró rendszerből származó bevételek, itt alapvetően EKB-s bevételekről van szó, az, EKB, az Európai Bizottság egyébként ezt már használja kompenzációként, tehát beruházási jelleggel az Európai Bizottság ugye hozta létre ezt a mechanizmust a magas munkanélküliségű rátával rendelkező országok számára. Egyébként a Monti csoport, amely 2016-ban arra jutott, hogy ugye bizonyos javaslatokat fogalmazott meg, és már ők is utaltak erre, mint saját erőforrás, saját forrás lehetőség, de a bizottság nem nem sorolta ezt fel. Itt különböző értékpapírok van szó. Nos, nagyon fontos az ugye, hogy, illetve csak ez az egy lehetősége van az Európai Uniónak, hogy a költségvetése kiegyensúlyozott legyen. De azt nem tiltja meg az alapszerződés, hogy különböző típusú értékpapírokkal kereskedjen az EU. Ez nincs eltiltva. Erre mindenképpen, ezt mindenképpen föl kell itt sorolnunk, tehát sokkal nagyra törőbbnek kell lenni a javaslatainknak. Következő dolog. Tudom, hogy ez egy távoli elképzelés, vagy távoli lehetőség, de szerintem az európai ö, szuverén alap felállítása, felállításán is el kell gondolkodni, amiből lehet majd beruházásokat eszközölni. Jelenleg alacsony a kamatláb, és kérem szépen, ez az alap, ez lehetne egy bevételi forrás is, ezt nem szabad, ezt nem szabad, erre nem szabad elfeledkeznünk. Aztán a Monti csoport még egy dologra gondolta, a környezetvédelmi károkat kompenzálandó a nagy széndiokszid kibocsátást ö, valamilyen módon az erre való, az erre való, erre kivetett adóval, vagy más módon történő bevétellel is hozzá lehetne járulni a saját forrásokhoz. Alapvetően tehát ez a négy-öt alapgondolat jellemzi a javaslatomat. Köszönöm. Many thanks, Ramon. Now for... Köszönöm, Ramon. Most két percre az elnék jelentéstevők következnek néppárt részéről. A friss hús következik, az új koordinátorunk, Markus Ferbe. Thank you much, Köszönöm szépen. Anna Lamassort helyettesítem, úgyhogy itt amikor az én elhangzik, az az ő nevében értendő. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt az alapos és érdekes munkát a témában. Egyetértünk abban, hogy ez alapvetően fontos az EU jövője szempontjából a Brexit megköveteli, hogy innovatív módokat találjunk eh, ahhoz, hogy fenntartsuk az EU-s költségvetést, annak életképességét, úgyhogy e tekintetben egyetértünk a jelentéstevővel. Ami a jelentéstevő javaslatait illeti, szeretném kifejezni, hogy egy kicsi aggaszt, eh, hogy el kíván térni eh, a a saját erőforrásuk, forrásokkal kapcsolatosan itt az európai beruházások stabilitását kell biztosítani, ugyanakkor ez a mechanizmus az eurozóna tekintetében irányozza csak mindezt elő, ezáltal nem teszi ösztönzővé a nem euró tagállamok eurozónához történő csatlakozását, és a meglévő struktúrák, például az SF tekintetében ez különösen igaz, és az EU költségvetés adósságból történő finanszírozása eléggé messze vezetne attól, hogy saját erőforrásból finanszírozzuk a költségvetésünket. És a jelentéstevővel e tekintetben én, már Allen Lemesz egyetért minden korrekciót meg kell szüntetni, különös tekintettel a Brexitre, és természetesen én készen állok, hogy a jelentéstevő további javaslatait megvizsgáljuk, és egy saját kezdeményezésű eljárást indítsunk a saját erőforrások, saját források tekintetében. Ezáltal a parlament intenzívebb bevonása az átláthatóságot is fokozná, és természetesen továbbra is együtt kívánok működni a jelentéstevővel, ezek lettek volna ellenszavai. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentéstevő tervezetét. Két kritikai pontot szeretnék felvetni, mint amit Ellen részéről már hallottunk. Először az euró rendszer kapcsolatos hatáskörök a eh, nemzeti, eh, a jegybankok eh, hatásköre, és ezek a források tekintetében a nemzeti parlamentek döntenek, hogy milyen összegeket utalnak át az EU költségvetésbe. Tehát itt az eurórendszer nyereségességével kapcsolatosan nincsen közvetlen összefüggés, ami pedig az európai szuverén alapot illeti, ezzel kapcsolatosan sincs semmi köze a költségvetésnek. Ami pedig a bizottság, az Európai Bizottság javaslatát illeti, amit én nem tartok túl jónak, néhány pontot szeretnék felvetni. Először is a bizottság nem hoz fel semmiféle bizonyítékot ahhoz, hogy itt a GDP-hez kössük a forrásokat. Azt hiszem, hogy más adó alapú lehetőségeket kellene bevetni, és azt hiszem, hogy ez az ilyen álhírek hátrányosan érinthetnék az EU-t. A javaslatot értszerűnek tartom, de ez nem akadályozza meg, hogy az adó alap ne erodálódjon az áfa tekintetében, hogyha itt további tételeket, további adókulcsokat vezetünk be, akkor ez azt jelenteni, hogy más árukra, illetve szolgáltatásokra alkalmaznák ezeket az új kulcsokat, és ezzel szűkülne az adóalap. Ami pedig a társasági adóalap számítását illeti, itt egy szorosabb együttműködésre lenne szükség, amit nem feltétlenül üdvözölne minden tagállam. Ez természetesen egy EU forrás, saját forrás lehetne, ha az összes tagállam részt venne ebben. Egy, ez ideig azzal érveltünk, hogy csak az adó alapot egyesítenénk, ugyanakkor az adó bevételek, az adó beszedés nemzeti hatáskör maradna. Ami pedig az emisszió kereskedelmet illeti, erről további vitákat kellene folytatnunk. Itt például a műanyag hulladékokat említeném, itt meg próbáljuk, hogy további forrásokat teremtsünk az EU költségvetés számára. Ugyanakkor problémának tartom, hogy ezzel kapcsolatosan az költségvetési fegyelmet nem túl könnyű érvényesíteni. Hogy kvótákat vezetnénk be, akkor végül is a fogyasztókat adóztatnánk meg, és nem a forrásnál adóztatnánk és ezáltal a környezet szennyezése tovább folytatódna. Köszönjük szépen, Lieve Wiering, az Alde részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentés tervezetet a jelentéstevőnek és az, a javaslatokat. Nagyon ambiciózus szövegről van szó, lehet, hogy egy kicsit túl ambiciózus szövegről. Az unió nem működhet megfelelően, és nem szolgálhatja a polgárok érdekeit, amíg a tagállamoktól függ anyagilag. Itt az ideje annak, hogy önállóvá váljunk, és nagyobb fiskális függetlenséget követeljünk. Biztos vagyok abban, hogy ez a tagállamok javára is válik, hiszen, kedves kollégák, a saját források saját felelősséget is jelentenek. Ugyanakkor azonban a következő megjegyzéseket szeretném még tenni. Először is a jelentéstevő egy EU-s alapot említ, mi lenne pontosan ez az alap, és mi lenne annak a szerep, szerepe. Másodszorban, ami az kötvényeket illeti, a megosztott kockázat, alacsonyabb kockázatot jelent. Ez az alap elv akkor működik, ha mindenki betartja a költségvetés és fiskális szabályokat, de tartok tőle, hogy a politikai helyzet jelen pillanatban nem teszi ezt lehetővé. Harmadsorban szerintem a bevételt nem allokálhatjuk a konkrét költségekhez. Negyedsorban a saját forrásokat a meglévő forrásokból kellene meríteni, hogy ezek pontosan mit is jelentenek, miben állnak, az a Monti jelentésben áll, benne nem szabad új adókat kivezetnünk a polgárokra, és végezetül nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy betartsuk a következőket az EU-s költségeknek mindig meg kell felelniük a meglévő forrásoknak, hogyha a pénzpiacokról próbálunk hitelt felvenni, akkor veszélybe sodorhatjuk ezt az alapelvet. Köszönöm szépen, és várom az együttműködést az elkövetkezendő hetekben. Köszönjük Lévenek, Úrtaszon kolléga következő zöldek részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretném megköszönni Ramona Hauregi kollégának a jelentéstervezetet, sok mindenben egyetértek vele. Zöldekként mi is üdvözöljük a saját források rendszerének reformjára vonatkozó javaslatot, hiszen az EU-s költségvetés 80%-át az EU-s költség, a tagállami költségvetésből finanszírozzuk. A jelenlegi saját forrás rendszer se nem átlátható, se nem igazságos, Mindenképpen megfelelő szolidaritást kell teremteni a rebate, a visszatérítés rendszere pedig igazságtalan. Három új forrás javasol a szövege, részben az emissziókereskedelmi rendszerből és részben a műanyag adóból. Ezek olyan források, amelyeket régóta követelünk mi zöldek, örülünk, hogy az Európai Bizottság végre elmozdult ebbe az irányba. Annak is örülünk, hogy ez csökkenteni fogja 2027 környéken a GNI alapú hozzájárulást, hiszen a cél az, hogy az EU-s költségvetést elsősorban saját forrásokból finanszírozzuk. Végezetül támogatjuk azt a javaslatot, amely az ÁFA adórendszer, az ÁFA rendszer reformjára vonatkozik. Végezetül támogatjuk a visszatérítések rendszerének teljes megszüntetését. Néhány tagállam most előnyét látja ennek a rendszernek, de ez így önmagában nem elég. Indok úgy gondoljuk, egy öt éves átmeneti időszakra lenne szükség, ennek megfelelően módosítót nyújtunk be. Összességében Haureri kolléga jelentés tervezetét támogatjuk, de szeretnénk további módosításokat eszközölni, mert úgy gondoljuk, a saját forrásokra szükség van az ambícióink elérése érdekében. Remélem, hogy az egyeztetések során sikerül megállapodnunk arról, hogy mi a legjobb lehetőség, mik a legjobb eszközök a cél elérése érdekében a pénzügyi tranzakciós adó, egy új energetikai adó, közlekedési adó és repülőjegy adót is javasolunk a célok elérése érdekében, a saját források plafonjának megnövelése érdekében szintén módosítót nyújtunk be, és végezetül úgy hisszük, hogy adózás nem létezhet reprezentáció nélkül, és az EU-s költségvetésnek tükröznie kellene az EU-s polgárok, választópolgárok döntését, és ennek megfelelően is módosítát, módosítót fogunk benyújtani, amely összhangban áll majd a jelentéstevő tizen, saját 14-es módosítójával. Köszönöm szépen, és várjuk az együttműködést. Köszönjük szépen a GUE részéről most a következő Papadimulis képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék én is köszönetet mondani a jelentéstevőnek, Hauregi úrnak a tervezett, illetve tervezetért. Egyetértek az általános álláspontjával. Az Európai Parlamentnek ambiciózusabbnak kell lennie, ami a saját források kérdését illeti. Az árnyék jelentéstevők zömével ellentétben én másként gondolkodom erről a kérdésről. Szerintem az Európai Parlamentnek kötelessége ambiciózusabbnak lenni, mint a bizottságnak és a tanácsnak. Mégpedig azért, mert az Európai Parlament a költségvetést illetően is meghozott bizonyos döntéseket. Az Európai Parlament ellenzi azt, hogy az európai költségvetést folyamatosan csökkenteni kellene, és nem gondoljuk úgy, hogy a Brexit egy újabb lehetőség lenne a költségvetés további lefaragására. Folyamatosan zajlik a harc a nettó befizetők és a nettó kedvezményezettek között. Mindig is a kedvezményezettek és a nettó befizetők között dúlt a hart, harc, de azt hiszem, hogy ez egy zsákutca, további késedelmeket eredményez csupán. A felmaradó 27 tagállamnak pedig fel kell készülnie valahogy a Brexitre. Biztosítanunk kell azt, hogy a Monti jelentésben szereplő ötleteket is végrehajtjuk, valamint a saját, saját forrásokra vonatkozó ötleteinket is megvalósítjuk. Az általános irány az kellene, hogy legyen, hogy növeljük a saját forrásokat, ez pedig egyúttal azt is jelenti, hogy a nemzeti hozzájárulások, befizetések csökkenhetnek. Ebben a szellemben kívánok együttműködni a jelentéstervezővel és árnyék jelentéstervezőkkel a következő ülések és egyeztetések során, és a módosítók kapcsán is. Szerintem egyszerűen észszerűen kell gondolkodnunk. El tudja-e érni az Európai Unió kitűzött célokat, hogyha nem rendelkezik megfelelő forrásokat? Hogyan akarunk sikeresek lenni például az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Egyre nőnek a társadalmi különbségek is, a régiók közötti különbségek is egyre nőnek. Hogyan kezeljük, akarjuk kezelni ezt a helyzetet, ha közben a saját forrásokat nem akarjuk növelni? Az, aki a források csökkentésén dolgozik, a populisták malmára hajtja a vizet, azokéra, akik, azok malmára, akik Európa tönkretételén dolgoznak. Rengeteg feladat vár ránk, éghajlatváltozás, társadalmi kohézió, társadalmi egyenlőtlenségek felszámolása, de mindezt nem fogjuk tudni végrehajtani megfelelő források nélkül. Köszönöm. Köszönöm szépen Dimitrosnak. Az ENF részéről nincs itt senki. Elmánsz kolléga lett volna. Most soron, akkor most a jelentéstevőnek adom meg még egyszer a szót. Egy perc. Primero para agradecer las Köszönöm szépen, egy perc lesz csak az egész. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, az enékjelentéstevőknek. Hát ezek a hozzászólások is azt tudatosítják az emberben, hogy nem mindenben értünk együtt, értünk egyet, és abban sem már akár, hogy egyetem mi az Európai Unió célja. Az EU-nak szerintem nagyobb fiskális lehetőséget kell adni, kevésbé kell, hogy függjünk a tagállami befe- befe- befizetésektől. Ez, egy, ez valójában nem egy politikai tendencia, hanem egy filozófiai gondolat, és a mi frakciónk erre hajlik, és a bizottság is ezt szeretné, azt szeretné, hogyha nőnének a bevételek. 8 8 8 százalékos jelenleg a saját erőforrások részesedése, tehát még a 10 százalékot se érjük el, ezt kéne 18-ra föltornázni, és valójában ez a bizottság megközelítés. Mi a bizottság filozófia az, hogy, a, hogy az egységes piac és a közös konszolidált társasági adó a, az, áfa, az áfa harmonizáció bizonyos előnyökkel rendelkezik, és ez a ezek a harmonizáló hatások szerint, a bizottság szerint kiaknázandóak. Miért van erre szükség? Azért, mert olyan nem harmonizálunk, akkor sajnálatos módon szégyenletes verseny, tisztességtelen verseny alakul ki a tagállamok között. Például négy éve küzdködünk azzal, és Simon úr is pontosan tudja azt, a szakbizottságban is küzdködünk azzal, hogy hogyan, mit lehet tenni a tisztességtelen adóverseny ellen. Ez jellemzi ma a belső piacot. És ebből indult ki ez is. Ahogy a és kolléga helyesen mondta, nem új fiskális entitásokat hozunk létre, de hogyha tényleg vezető szerepet akarunk vállalni például a környezetvédelmi harcban, akkor ennek vannak következményei. Például a műanyagadót ki vethetjük, ez azt jelenti, ahogy az az ország, amelyik a legkevésbé forgatja vissza a műanyagot, az többet fizetne. Nos, Monti úr is utalt hasonló kérdésekre. Nem szeretnénk környezetvédelmi dömpinget, hogyha az Európai Unió egy olyan országból importál valamilyen árut, ahol nagyon magas a széndiokszid kibocsátás, akkor szintén ezt valahogy kompenzálni kell. Lehet, hogy itt vannak ideológiai véleménykülönbségek fiskális kérdésekben, de én azt gondolom, hogy az Európai Parlamentnek nagyon ambíciózus véleményt kell kialakítani saját erőforrásokkal kapcsolatban. Az euró az euró pénzügyi bevételeit már használjuk. Használjuk erre vonatkozóan az Európai Bizottságnak van egy rendelete, kompenzál, kompenzációt fizet például bizonyos országoknak a központi bankokon keresztül. Ez már megvan, ezt használjuk, ezt miért nem lehet itt felsorolni? Elnézést, elnök úr, kicsit hosszasan szóltam hozzá de hát az a célom, hogy önökkel meg tudjam beszélni, meg tudjam vitatni a ö, módosítókat, hát amit lehet, amiben lehet. Megegyezünk, amiben nem, abban meg nem. Köszönöm. Köszönöm, Ramon. Következő az ütemterv. Szeptember 4-ig lehet módosítókat beterjeszteni, ezeket október 8-án fogjuk megbeszélni az ECOM-ban, a szavazás az ECOM-ban október 8-án vagy 9-én lesz. Következő napirendi pontunk 17-es az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelme. Ez egy fontos téma. Hogyha a tax 1, tax 2 bizottságra, meg a PANA szakbizottságra gondolok, akkor egyértelmű, hogy ez egy mennyire lényeges téma. Miguel Viegas a jelentéstevőnk, az illetékes bizottság, pedig a Juri bizottság, az ECON az 54-es szabály értelmében vesz részt ebben a folyamatban, hiszen exkluzív kompetenciáink vannak. Miguel, következik négy perc. Köszönöm. Én azt vélem, hogy ez egy olyan jelentés, aminek ez egy olyan jelentés, ahol az lenne a cél, hogy a lehető legnagyobb legyen az egyetértés. Mindenki egyetért alapvető, alapjaiban ezzel a, ebben a témával, ezzel a javaslattal. A konszolidált szövegnek olyannak kéne lennie, amely el mindenki egyet tud érteni. Ez a jelentés, ez egy, ezt a jelentést megpróbáltam a magam lehetőségei szerint javítani, néhány változtatást is kieszközöltem, de összefoglalásként azt mondtam, azt tudom elmondani, hogy a definíciót szerettem volna javítani, nyilván a definícióról még fogunk beszélni, ezt még meg fogjuk vitatni, a hatályt, tehát az irányabb hatáját szeretném kiterjeszteni. És van egy olyan elképzelés is, hogy ez nem lehet működőképes. Azért, a, azért, mert a kormányoknak kéne ezt a fajta ellenőrzést és vizsgálatot végrehajtani. Számukra ez nagyon aggasztó, azt gondolom, hogy a bejelentő személyeket ezt túlságosan megterhelni. Nem szeretnénk, hogy az lenne az alapgondolata ennek a jelentésnek, hogy a tagállamok elállhatnak azon kötelességüktől, hogy a megfelelő ellenőrzést, illetve vizsgálódást elvégezzék. Még néhány témát engedjék meg, hogy felvessek. Kettőt emelnék ki. A névtelenség garantálása. Az eddigi tapasztalatainkra kell építenünk, ugye vannak már ilyen esetek, és nagyon fontos, hogy a bejelentő személyek biztonságban érezzék magukat, amikor problémákról számolnak be. Nyilvánvaló az, hogy miért akarja egy bejelentő, hogy névtelenséget élvezzem. Van még egy alapgondolata a javaslattal kapcsolatban, ez pedig az, hogy ahogy a külső csatornák legyenek alárendelve a belső csatornáknak. Most szerintem erre nem feltétlenül van szükség. Ugye az az elvárás, hogy a bejelentő személy először egy belső bejelentést tegyen, tehát a cégen belül, és utána és csak akkor léphet ki a külvilágba, hogyha kimerítette a cégen belüli lehetőségeket. Szerintem ez túlzás. És gondolván arra, amit tanultunk az eddigi esetekből, erre nincsen szükség. Remélem jól sikerül majd a vita, és remélem, hogy tudjuk javítani a bizottság javaslatát. Egyébként már önmagában ez a javaslat is előrelépés, és ezt a témát alaposan meg kell vitatni, és szerintem még tartalmilag is tudjuk javítani a szöveget. Köszönöm szépen. Miguel, az EPP nevében Werner Langenek kellene itt lennie, nem tudom, hogy Helyette van-e valaki? Nincs, akkor az SND részéről Koffert lenne itt, ő szintén nincs. Ludvigson, Ole, megadom a szót. Köszönöm szépen. De Kufud nevében beszélek most. Az SND frakció üdvözli, meleged üdvözli a bizottság javaslatát ez a javaslat ott támogatja a jelentéstevő is, ez ugyanis egy erősebb, intenzívebb folyamatot, eljárást tenne lehetővé a bejelentéstevők anonimitásának megőrzése tekintetében, illetve az EU-s források megőrzése tekintetében. A javasolt irányelv szerintem észszerű, itt minimális standardok valósulnának meg, és ezáltal biztosítani lehetne, hogy koherens és egységes keret valósuljon meg az EU-n belül a bejelentéstevők védelmére. A tagállamok ehhez képest erőteljesebb védelmet is megvalósíthatnának. Erre már évek óta szükség van, és a parlament nyomást helyezett a bizottságra, hogy egy ilyen javaslatot dolgozzon ki. Ez nagyon fontos előrelépést jelent, és egy fontos jelzés arra vonatkozóan, hogy a mi szakbizottságunk milyen fontos munkát végez a pénzügyi bűncselekmények elhárítása érdekében. A szakbizottságunknak külön felelőssége van annak érdekében, hogy védjük a bejelentők érdekeit egész Európában. A Panama iratok, a Danske Bank botránya és sok hasonló eset ben a bejelentők bátor fellépésére támaszkodtunk. De természetesen a nemzetközi adócsalások és pénzmosások évekig még fennmaradhatnak. Ugyanakkor emlékeztetném a kollégákat, hogy a mi bizottságunk a jogalkotás tekintetében vezető szerepet játszik az ilyen botrányos esetek megakadályozására. Éppen ezért le kell vannunk a tanulságokat, hogy az irányelvet az ilyen esetekre építve dolgozzuk ki, illetve valósítsuk meg. A taxe 1-es, a taxe 2-es, a Panama külön bizottságok és a jelenlegi Taxe 3 munkájával ez szorosan összefügg. A panama iratokkal kapcsolatosan olyan ügyek kerültek napvilágra, amelyekben különböző bankok a legkülönbözőbb államokban vádolhatók bűncselekményekkel. És az ilyen miért van az, hogy ezek a bűncselekmények miért maradtak büntetlenül? Tudjuk, hogy számos bejelentő akik multinacionális vagy nagybankoknál dolgoznak, tartanak a következményektől, hogyha bejelentést tesznek. Nagyon fontos, hogy a tagállami hatóságok együttműködjenek, hiszen ezek meglehetősen összetett, bonyolult ügyek, nemzeti keretek között, de nemzetközi keretek között még inkább. Tehát fontos, hogy egymást tájékoztassák, és megakadályozzák eh, azt, hogy a bejelentéstevők ne tegyenek bejelentéseket, mert tartanak a következményektől. Tehát eh, együtt kell működniük. És itt eh, elsősorban a tagállamok közötti határokon átnyúló együttműködésre gondolok. A vállalatok dolgozóinak bejelentéseit, a határokon átnyúló bejelentéseket is erősíteni kell. Az SND arra törekszik, hogy a bizottság javaslatát tovább erősítsük, és azokat a rendelkezéseket is, amelyek a bejelentőkre, közérdekű bejelentéstevőkre vonatkoznak, különös tekintettel a multinacionális vállalatok dolgozói. Herzlichen Dank, ähm, Ole. Köszönöm szépen, Ole. Robert Szillen következne, de nincs jelen, nem tudom, más van-e helyette, nincs. Akkor az ALDE nevében Ramon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném Miguel Viegasnak megköszönni, kiváló munkát végzett. Ez a jelentés rendkívül fontos az ALDE szempontjából, úgyhogy mi mindenféleképpen szeretnénk megerősíteni a közérdekű bejelentéstevők jogait, hiszen ők nagyon fontos szerepet játszanak az új jogszabály kapcsán, tehát megfelelő védelmet kell számukra biztosítani, hiszen ők jelentenek be olyan eseteket, amikor sérül egyes EU jogszabály, és nem biztos, hogy minden tagállamban egyenlő mértékű védelmet élveznek. Tehát a legjobb gyakorlatokat kell harmonizálnunk az egyes tagállamok között hiszen ez egy nagyon fontos kérdés. Ugyanakkor a jelentésben úgy érezzük, hogy a kiberbűnözésre is ki kell térni, és a kiberterrorizmusra is. Fontos tehát ezeket konkrétan megemlíteni, az internetes terrorizmus egyre aggasztóbb téma az állampolgáraink számára. Júliusban egy bizottsági delegáció járt az Egyesült Államokban, és az egyik legaggasztóbb kérdés az állampolgárok számára az internetes bűnözés sokkal inkább, mint a pénzmosás. Tehát számos szakpolitika vagy eszköz létezik, nagyon sokan úgy érzik, hogy az internetes támadás a legnagyobb fenyegetettség. Tehát figyelembe kell vennünk azt, hogy új technológiák állnak rendelkezésre a legkülönbözőbb területeken. És végezetül az EU-s jogszabályok sérelméről beszélünk, a egyes frakciók egyetértenek, hiszen számos jogsértés történik, például az egyes EU-s jogszabályok átültetése kapcsán. Minden évben az Európai Bizottság ezer eh, jog, eh, vagy szabálysértési eljárást eh, kezdeményez, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy Mario Draghi tavaly novemberben itt a parlamentben, ebben a teremben, a szakbizottságunk előtt első alkalommal vádolt egyes tagállamokat, hogy nem ültetnek át, nem hajtanak végre EU-s jogszabályokat. Itt konkrétan például a késedelmes fizetésekről szóló irányelvek késedelmes megvalósítására utalt, úgyhogy ebből a szempontból is érdekes lehet. Itt az EU-s jogszabályok megsértéséről megszegéséről beszélünk, illetve legalább annyira fontos megemlíteni az ilyen jogszabályok végrehajtásának hiányosságait is, ami a legjobb gyakorlatokat illeti. Köszönöm, Ramon. A GUE FTD és az ENF részéről nem jelentkezett senki. Ha továbbra sem szeretne senki hozzászólni, akkor röviden tájékoztatnék a menetrendről. Módosítók benyújtásának határideje szeptember 4-e 16 óra. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a módosítókat csak angolul lehet benyújtani, jól látom? Ugyanis a júré már októberben szavazik. Én személy szerint szeretném elmondani, hogy nem tartom ezt jó megoldásnak, és megkérdőjelezném, hogy ez egyáltalán szabályszerű-e, hiszen mindenkinek lehetőséget kellene elvileg biztosítani arra, hogy az anyanyelvén nyújtsa be a módosítóit. A módosítók megvitatására szeptember 24-én kerül sor, az ECOM-ban a szavazás szintén 24-én lesz, a Jóré illetékes szakbizottságként október 10-én szavazik, szavaz majd erről. Ez az oka részben, illetve ez az oka állítólag annak, hogy csak angolul lehet benyújtani a módosítókat. Köszönöm szépen, 18-as napi rendi pont átnyúló átalakítások, egyesülések és szétválások. Az Életékes Szakbizottság ebben az esetben szintén a Júri Szakbizottság ma a saját szövegtervezetünket vitatjuk meg. Ole Ludvigson a jelentéstevő, tiéd a szó, Ole, parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr. A határokon átnyúló mobilitást az, egy, az egységes piacon belül növelnünk kell a gazdasági társaságok számára, ezáltal az egységes piac nyújtotta potenciált jobban ki tudjuk használni. Ugyanakkor fontosnak tartom azt is, hogy a határokon átnyúló mobilitás növelésére vonatkozó rendelkezések kéz a kézben járjanak óvintézkedésekkel annak érdekében, hogy a visszaéléseket elkerülhessük, hiszen ezek elsősorban a szociális dömpinget irányozzák elő. Elvileg jónak tartom a bizottsági javaslatot, de megpróbáltam a véleménytervezetemben mindenek előtt arra összpontosítani, ami a mi hatáskörünkbe tartozik. Ilyen például a munkavállalókra vonatkozó rendelkezések területe. Emellett további egyszerűsítésre és egyértelműsítésre is szükség van a szövegben, ami például az óvintézkedéseket illeti, valamint az esetleges kibúvókat. Az új irányelv például nem teheti lehetővé az adózás elkerülését. Ezért azt javos, javaslom, hogy kerüljön be a szövegbe egy fogalom meghatározás, amely arra vonatkozik, hogy fennáll annak a kockázata, hogy a tagállamok a szabályokat a saját szájuk íze szerint értelmezik, ezért úgy gondolom, egyértelmű fogalom meghatározásra sokra van szükség, amelyekkel elkerülhető, hogy a jövőben még több postafiók cég keletkezzen. Aztán egyéb fogalom meghatározásokra is szükség van, a határokon átnyúló egyesülést illetően például harmonizálni kell a határokon átnyúló tevékenységet és az esetleges kibúvókat is, illetve joghézagokat is meg kell akadályoznunk. azt javaslom, hogy a nyilvántartás szerinti országgal fel kelljen venni a kapcsolatot, azért, hogy a jogbiztonság biztosítható legyen. Ami a bizottsági javaslatot illeti, a szövegben az áll, hogy egy független vizsgálatra is sort kell keríteni, vagy lehetővé kell azt tenni, de azt hiszem, hogy ebben az összefüggésben több módosításon el kellene gondolkodni. A javaslat értelmében például nincs lehetőség ex post ellenőrzésre, amelyel biztosíthatjuk, hogy a rendelkezéseket betartják. Esetleg gondot okozhat előre megállapítani azt, hogy miről is van szó, ezért egy módosítást javasolnék annak érdekében, hogy a határokon átnyúló változtatásokat jobban körülhatároljuk. Végezetül nem vagyok biztos abban, hogy a határokon átnyúló szétválásokat is a szabályozás hatája alá vegyük. A szétválásoknak csupán egy egy adott típusát fedi le a szöveg, nem vagyok biztos abban, hogy ez egy jó ötlet. Szerintem ezt a szövegrészt ki kellene törölni, ki kellene venni a javaslatból. Várom az elkövetkezendő hetek során a konstruktív együttműködést, én rugalmas és nyitott leszek, és remélem, hogy mások hasonlóképpen állnak hozzá a feladathoz. Közös megoldásokra van szükség, amelyeket minél többen tudnak támogatni, ezáltal a szakbizottságunk is hallathatja a hangját ebben az ügyben. Köszönöm, Óle. Anna Zanders következik most a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést. Ki kell mentsem András Schwabot. Nem tudott ma eljönni más dolgokat, de szeretné felolvasni az üzenetet. András Schwab üdvözli a bizottság kezdeményezését, az Európai Bíróságnak. Egy eh, nagyon fontos eh, ítéletére kell alapozni, könnyebbé kell tenni a különböző vállalatok számára, hogy határon átnyúló eh, módon alakuljanak át, egyesüljenek vagy váljanak szét. Ez segíti a belső piacot, Egy önmagában működő képes rendszert kell létrehozni, amely tiszteletben tartja jogszabályokat. Az irányelv nyomán nagyon fontos az, hogy a cégek a cég alapítás szabadságát meg tudják tartani. Ugye a bíróság is ítélet is erről szól. Szerintem ez nem feltétlenül ez nem feltétlenül garantálja a bizottság javaslata. Schwab úr úgy véli, hogy bizonyos dolgokat még alaposan meg kéne vitatni a bizottsági javaslatban. Például András Fábor úgy véli, hogy a 86-os C és a 160 D-s, D cikk, ez a határon átnyúló átalakulásokról és szétválásokról szól. Ez nem felel meg, az itt foglaltak nem felelnek meg a bíróság gyakorlatának, illetve annak, ide illetve túlságosan aránytalan, szinte rossz hiszemű ez a fajta jogszabályi keret, illetve nem azt is meg lehet kérdőjelezni, hogy egyáltalán egy ilyen társasági jogszab, egy ilyen jellegű társasági jogszabályban kell vizsgálni azt, hogy mennyi adó befizetése helyes egy vállalatnak. Ezeket a kérdéseket mindenképpen el kéne, ezeket a javaslatokat el kéne utasítani, és sajnálatosnak tartja, hogy Andrea Schwab kételjeire egyáltalán nem reagál a jelentéstevő a jelentés tervezetben. Úgy véli Adel Schwab, hogy a független szakértők bizonyos kérdésekben túlságosan messzire mennek, rendkívül fontos az, hogy az érintett felek védelme mennyire harmonikus azzal a tényel, hogy ez több területen, több témában megjelenik az anyagon belül. Nincs megfelelő indoklás, hogy miért kéne kiterni az egyesülésekre vonatkozó törvényektől, vagy elől. A módosítókban ezekkel a kérdésekkel foglalkozik még Svábúr, és várja az együttműködést a kollégákkal, illetve várja a vitákat is ebben a témában. Köszönöm szépen! Stanislav Ozok az ECR részéről. Szanowny panie przewodniczący, panie pośle sprawozdawco, koledzy. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt jelentéstevő úr, tisztelt jelentéstevők, hölgyem és uraim! Az ECR támogatni fogja a legtöbb módosítót, mert a cél az, hogy az adócsalások ellen fellépjünk. Örülünk annak a javaslatnak is, ami az úgynevezett mesterséges eh, megoldásokkal foglalkozik. Ezek nagyon fontos témák. Nézzük az egyéb kérdéseket. Úgy vélem, hogy az irányelv hatáskörébe be kell vonni a szétválásokat. Aztán ex post ellenőrzés, illetve szankciók, erre vonatkozóan van egy új cikk, és úgy véljük, hogy erre nincs szükség. A tagállamoknak most is vannak nagyon hatékony intézkedéseik a tagállami jogszabályok keretén belül, tehát föl tudnak lépni az ilyen típusú viselkedés ellen. Szerintünk nem kell megkettőzni ezeket az intézkedéseket, erre nincs szükség. nézzük a munkavállalók érdekeinek védelmét, illetve a szakszervezetek helyzetét. gyakorlatilag hasonló kérdésről van szó, mint, amit az elő, mint amelyekben az előbbiekben utaltam. Aztán vajon hogy működnének a független szakértők a 86C szó, szól erről. Szerintem ezt nem fogom most kifejteni, hanem majd egy később ülésen az ECR-nek lesznek módosítói, nem sokára meg is kapják ezeket, megfelelő indoklással, és mi bármit fogunk, bármit tudunk támogatni, ami, ahol meg vagyunk győződve arról, hogy egy adott, egy adott intézkedés az adó harcban eredményes lehet. Köszönöm szépen, azt gondolom, hogy elég sok mozgásterünk, elég nagy a mozgásterünk, és szerintem egy, elég jó lehet az együttműködés. Köszönöm szépen. Ramon Tremóza, a szárnyékelentéstevő. Köszönöm elnök úr. Először is szeretném megköszönni és gratulálni a jelentéstevőnek a munkájához ebben a témában. Ez az Euró Európai Unió, a belső piac, az integráció szempontjából egy nagyon fontos hiszen ezzel kapcsolatosan több javaslatot letettünk az asztalra az elmúlt években. Az európai vállalatok teljesen szabadon telepedhetnek meg bárhol az EU területén. Ez különösen fontos a kis és középvállalkozások számára. Őket ugyanis komoly hátrányok érték a jelenlegi jogi keretek következtében, ami az átalakulásokra, fúziókra és szétválásokra illeti. Az Eurogroup számára legalább ennyire fontos, hogy a bizottság az adó csalásokkal szemben is felkíván lépni, és elvárja mindenkitől, hogy teljes mértékben tiszteletben tartsa az adózási jogszabályokat. A határokon átnyúló eljárások korszerűsítése a digitalizálás révén egy pozitív szempont, a költség csökkentés szempontjából, különösen a KKV-k számára. Itt egy következetes jogi keretet teremtünk, ami nagyobb biztonságot jelent a vállalatok számára, hogyha a határokon átnyúló tranzakciókat folytatnak. A jelentéstevő a munkavállalói kérdésekkel is foglalkozik. Ennek ez egy jó szándékú kísérlet, de ez szorosan összefügg az adózással, illetve a belső piaci szempontokkal. Ugyanakkor jó ötletnek tartjuk, hogy független szakértőket, vagy legalábbis harmadik felet kérjünk fel a hatások vizsgálatára. Úgyhogy remélem e tekintetben együtt tudunk működni, és minél szélesebb körű konszenzust tudunk elérni. Köszönöm szépen! Köszönöm, Ramon. A zöldek részéről senki nem jelentkezett, de miután Sven Gigold itt van a teremben, úgyhogy a zöldek nevében két percben megadom a szót. Köszönöm szépen. Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság javaslata kettős nyelvet alkalmaz. Tehát először is az Európai Bíróság ítéletét követően igyekszik az ítélet következtében a károkat valahogy enyhíteni, ami a kompetenciákat illeti. A javaslat más részről az egységes piacon a vállalatok telephelye tekintetben egyfajta versenyt eredményezne, és mintha arra összönezné a vállalatokat, hogy bizonyos tevékenységüket áthelyezzék. Mi nem igazán értjük, hogy a szociális piacgazdaság miért versenyezne a vállalatok telephelye tekintetében. A vállalatoknak ugyanis bizonyos kötelezettségei vannak az adott helyen, ahol működnek. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a jelentéstevő szerintem jó irányban halad, és pontosabban meg kellene határozni, hogy mit értünk mesterséges megoldások alatt, és pontosítani kell ezeket a szempontokat, hogy a verseny tényleg azt jelentse, ami a verseny. Tehát a vállalatoknak kellene versenyezniük, és nem a tagállamoknak, különböző mesterséges mechanizmusok vagy adózási ösztönzők révén, aminek következtében a vállalatok a tevékenységüket áthelyezik más helyekre. Tehát itt valami fajta békét kéne ismét teremtenünk a belső piacon, elkerülve azt, hogy az állampolgárok hátat fordítsanak az európai elképzelésnek. Tehát én üdvözlöm a javaslatot, amikor itt például a mesterséges megoldásokra vonatkozóan tesz bizonyos kitételeket, ezen kívül azt is szeretnénk, hogy a független szakértőkre vonatkozó rendelkezést töröljük, és az átláthatóságra vonatkozóan is további szabályokat várnánk el, és ezáltal helyes útra terelhetnénk a javaslatot. Köszönöm Sven, a GUE nevében Markin Scherer. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek is az Európai Bíróság ítélete egyfajta bizonyos konkretizálás tesz szükséges az európai vállalatok telephelye tekintetében, és akár a fúziókról, akár a szétválásokról beszélünk. Itt egy politikai fókuszba kell helyezni a tárgyalásokat, ugyanis itt a munkavállalói érdekeket is meg kell védeni, az adócsalásokat pedig meg kell akadályozni. Éppen ezért üdvözlöm a javaslatban azt, hogy a négyes fejezetet töröljük, ezt a mi frakciónk kifejezetten támogatja, ugyanis ezáltal elismerjük azt a kockázatot, ami az Európai Bizottság javaslatában szerepel, ami esetleges visszaélésekre adhatna lehetőséget, és ezáltal az ilyen aggodalmakat el lehetne hárítani a civil szervezetek vagy a szakszervezetek részéről. Ezen kívül üdvözöljük, hogy a mesterséges megoldásokra vonatkozó javaslat bekerült a jelentésbe, illetve hogy ezt definiálni kelljen itt a munkavállalói jogokat is erősíteni kell, az információhoz való hozzáférést is erősíteni kell, és számos ponton majd bizonyos kiegészítésekkel érünk, például az adó elkerüléssel, megkerüléssel kapcsolatosan. És még két pontot említenék. A néppárti érveléssel szemben mi úgy gondoljuk, hogy a független szakértői felhatalmazás elegendő, és ami pedig a munkavállalók egyetértését illeti a különböző fúziók és szétválások tekintetében, ezekkel kapcsolatosan további részletekkel fogunk majd szolgálni. Köszönöm, Martin. Kapja kolléga nincsen, úgyhogy akkor nak adom meg a szót az ENF nevében, ha kíván szólni. Nem, köszönöm. Akkor viszont a jelentéstevőnek, Olle Ludvigsonnak adom meg a szót, hogy lezárjuk a vitát. Köszönöm szépen. Nagyon hálás vagyok az eddig elhangzott javaslatokért, a véleményekért, és természetesen ezeket majd feldolgozzuk. Én igyekszem majd megtalálni a megfelelő észszerű megoldást, megállapodást, ami kompromisszum alapját képezheti. Itt végül is a lényegről van szó, és e tekintetben együtt kell működnünk, hogy egy irányba mutató megoldásokat találjunk erre a problémára. Köszönöm szépen a lehetőséget, tehát, mint ahogy elmondtam, én minden elhangzott felvetést megvizsgálok majd, és remélem, hogy megfelelő megoldást tudunk majd elérni a végén. Köszönöm szépen. A módosítók módosító határideje szeptember 5-e, 4 óra és október 8-án vagy 9-én fogjuk megvitatni a jelentés, és végül is október 18-án szavaz majd a szakbizottságunk. A Juri, az illetékes bizottság, ők október 19-én szavaznak majd. Köszönöm a kollégáknak. Mint Gartieri elnök úr, fél ötkor jön vissza, és ő kíván elnökölni a következő napi rend kapcsán. Éppen ezért most javasolnám, hogy függesszük fel az ülésünket, amíg megérkezik, hogy a következő napi rendi pont vitáját rögtön az elejétől kezdve elnökölni tudja. Remélem, hogy ezt követően továbbra is eredményes eszmecserét tudunk folytatni, és kérem, hogy mindenki térjen vissza fél ötkor.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 Dear colleagues, let, let's resume our work, moving to point 19, our scrutiny. Folytassuk a munkát, még a 19-es pont van hátra, a delegált jogi aktusok témája, illetve a végrehajtási intézkedéseké az STS rendelettel fogunk elsősorban foglalkozni ma. Az értékpapírosításról szóló rendelet, Ez a szabályozás, mint mindannyian tudjuk, januárban lépett életbe. ...2019 januárjától fog jogerőre lépni, ezért nagyon fontos, hogy még azt megelőzően bizonyos intézkedésekben megállapodjunk. Ma a technikai normák tervezetéről fogunk beszélni. Azt hiszem, ezek a tervezetek most már mind elkészültek, ha jól tudom. Vagy de hát lehet, hogy van, amelyik még folyamatban van. Technikai normákra van szükség az STS hitelesítési rendszerét illetően, illetve a különböző értékpapír klasszifikációs kérdésekben is. Igen, vaskos dokumentumok ezek, itt van az asztalomon, mindegyik, úgyhogy nagyon örülök a mai eszmecserének. Itt van az ESMA elnöke, valamint a Banking Markets Innovation and Consumers vezetője, valamint Stanescu asszony, aki a DG Fizmától érkezett hozzánk. Örülök, hogy az ESMA-tól és az EBA-tól is közvetlenül információt kaphatunk az RTS-ről, a tartalmi kérdésekről és az időzítésről is. Fontosnak tartom, hogy elég információt kapjunk, és megfelelően fel tudjunk készülni a határidőt megelőzően. Akkor most Stephen Mayer előadása következik, 5 perce van, parancsoljon. Thank you uh, very much, uh, Roberto. Köszönöm szépen, Roberto. Köszönöm a szót. Ahogyan elhangzott a bevezetőben, a munka egy része már lezárult. Az ITS-ek, a technikai standardok egy része már elkészült, de egy részük még kialakulóban van. Köszönöm szépen az Ekonnak a lehetőséget, hogy részt vehetünk ezen a mai ülésen. Ahogyan többen is tudják, a szabályozás a tőkepiaci unió projekt egyik alappillére, és több feladatot is az ez már a ró. Azután, hogy tavaly januárban hatályba lépett a szabályozás, az ESMA mindent megtett, hogy a végrehajtást biztosítsa, még azelőtt, hogy 2019. január 1-ével jogerőre lépne a szabályozás. Az ESMA célja az volt, és az is lesz továbbra is, hogy biztosítsa, hogy a társjogalkotók céljait elérjük. A mai előadásomban felsorolnám az ESMA legutóbbi tevékenységének főbb elemét, elemeit. Először is hangsúlyozni szeretném azt, hogy mi is volt az ESMA értékpapírosítással kapcsolatos alapelven, a lehető legnagyobb szintű átláthatóság, a beruházási védelem lehető legmagasabb szintű megvalósulása, és a terhek csökkentése. A lehető legnagyobb szintű átláthatóság az egyik legfőbb tanulsága a pénzügyi válságnak. Úgy gondolom, hogy a megnövelt átláthatóság az értékpapírpiacon és az ágazatokon átnyúló következetesség a szabályzási követelményeket illetően tovább növeli majd a bizalmat az értékpapírpiacba, és növeli a beruházók számát, és ezzel elősegíti a reálgazdaság további növekedését. 2018. júliusában az ESMA bemutatta az első technikai standardokat a bizottságnak, ezekkel segítve az STS kritériumok kidolgozását a szabályozáson belül. Ezek a technikai standardok meghatározzák azokat az információkat és azt a formátumot, amelyel az értékpapír örök esetében élni kell az estés kritériumoknak való megfelelés céljából. Ugyanebben a hónapban az ESMA még további technikai standardokat is benyújtott az STS kritériumokat illetően a bizottságnak. Ezek a szabálytervezetek az információkra vonatkoznak, amelyeket a az engedélyeztetés alkalmával továbbítani kell az STS kritériumoknak való megfelelés céljából. A szabályozás értelmében az egységes nemzeti szabályozó által meghatározott hatóság lenne felelős ezekért a feladatokért. A múlt héten az ESMA további technikai standardokat tett közzé a közéteendő információkat illetően. 2019. januárjáig kell ezeket a technikai standard tervezeteket benyújtanunk a bizottságnak. Az ESMA azonban úgy döntött, hogy prioritásait megváltoztatja annak érdekében, hogy ezt a munkát korábban elvégezze, azért, hogy segítse az Európai Bizottság és a társjogalkotók munkáját. Ezáltal az ESMA utat nyit olyan megoldások előtt, amelyekkel elkerülhető a piaci résztvevők túlzott terhelése, így nem kell alkalmazniuk az átmeneti szabályokat, miközben készülnek már a végleges szabályok végrehajtására. Úgy gondoljuk, nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság a technikai standardokat most mielőbb elfogadja. Az ESMA megpróbált a meglévő piaci gyakorlatokkal összhangban álló standardokat kialakítani, ilyen például az LKB e szabályainak való megfelelés, az azzal való összhang megteremtése. Az információs követelmények, amelyeket az imént említettem, lehetővé teszik, hogy az érintett felek mind-mind megkapják a szükséges információkat, amelyekkel megfelelhetnek a szabályozásban lefektetettek rendelkezéseknek. Nagyon fontos az értékpapír piacon való gyakorlatok megfelelnek való megfelelés, emellett a standardok egyéb más információkra is kitérnek. Az ESMA emellett megvizsgálta azokat az eseteket is, amikor az adatok nem közvetíthetők. Ide tartoznak például olyan esetek, eh, amikor eh, valamilyen oknál kifolyólag az információ közvetítés lehetetlenül. Ezért a standardokkal, eh, a standardokat hozzá kellett igazítani az ilyen esetleges esetekhez, és Ilyen esetekben azonban indokot kell adni arra, hogy az információt miért nem lehet az érdekelt felek rendelkezésére bocsátani. Szeretnék röviden szólni azokról a tevékenységekről is, amelyeket az ESMA az elmúlt időszakban végzett, és amelyekkel biztosítani kívánja a szabályozás megfelelő végrehajtását. Próbálkoztunk a kapacitás építéssel az STS rendeletnek megfelelően, hiszen az adott, az ESMA weboldalán kell szerepelniük az STS minősítést megkapott szervezeteknek. Emellett a nemzeti szabályozókkal is felvettük a kapcsolatot, biztosítva ezáltal az STS keret következetes végrehajtását. Az ESMA meglévő felügyeleti tapasztalatára építve, az ESMA dolgozik a felügyeli, felügyeleti kereten, az úgynevezett Securitization Depositories ügyében. Szeretném emellett felhívni a figyelmüket arra, hogy az Európai Bizottság által javasolt 2019-es költségvetés tervezett ben fontos megfelelő forrásokat biztosítani. Ehhez remélem, hogy az Európai Parlament támogatni tudja az ESMA ezen kérését, annak érdekében, hogy az ESMA a szabályozásra kapcsolatos fontos feladatait el tudja látni. Köszönöm szépen, és várom az esetleges kérdéseiket, megjegyzéseiket. Köszönöm szépen, köszönöm Stevennek, most pedig az EBA részéről következik a jelenlévő képviselőtesség. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak minket is az STS piac szóló rendelet vitájára. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy az STS rendelet megvalósulhasson. Sok munkánk van az EBA-nak, 28 erre vonatkozó mandátuma van, ebből idén hattal foglalkozunk, ezek nagyon fontosak ahhoz, hogy ez a piac ez nagyon fontos ahhoz, hogy az STS rendeletet tényleg meg tudjuk valósítani. Nos, Sajnos csak hat hónapos határidővel dolgozhatunk, ez egy nagyon szoros határidő. A homogenitásról szóló RTS szintén egy nagyon fontos kérdés, ez fontos téma volt mindenkinek. Csak ez az egyik alapvető követelmény ahhoz, hogy STS-ként lehessen az ehhez, ehhez kapcsolódó műveleteket kezelni. Nos, a beruházók szempontjait is figyelembe kell venni, és nagyon fontos az, hogy pontosan tudják a beruházók, hogy milyen kockázatokkal kell számolniuk. Az RTS tervezet tett a szabályozó testület közösség, illetve a felhasználók is megvitatták, az érintettek is megvitatták. Megfelelő egyesülre volt szükség, szigorúságra, illetve rugalmasságra is szükség volt, tehát különböző típusú hiteleket le kellett tudni, mint egy összekeverni és egy mixben eh, megjeleníteni. Azt próbáltuk elérni, hogy ne legyünk túl szigorúak, tehát ne legyenek túl koncentráltak a termékek, mert az nem, jelent, nem eh, jelenten előrelépést, ha a homogenitási szempontokról szóló listáinkat megvizsgálják, akkor láthatják, hogy ezt próbáltuk megvalósítani. És szerintem sikerült az egyensúlyt elérni, ezt megállapíthatják maguk is. Négy, ö, négy feltétele van a homogenitásnak, ezeket úgy hoztuk létre, hogy a, leg, hogy a jog ö, alapján a mandátumunkat teljes mértékben meg tudjuk valósítani, tehát nagyon fontos, hogy a kitettség, a kockázatok, a cash flow és a, a, az eszköz kategóriákra vonatkozóan megvalósuljanak ezek a feltételek. A másik kérdést Aztán a kockázat megtartás témája a következő itt is változtatásokra van szükség, vannak új e, passzusok is azonban a jogszabály tervezetben, de szerintem sokkal egyértelműbben e, fogalmaztunk. A hedging e, ellen például föllépünk, illetve ó, azt is megpróbáljuk garantálni, hogy milyen, hogy milyen célral hozzák létre most magát az eszköz, illetve hogyan, hoz, hogyan választják ki az eszközöket. Szerintem ez nagyobb jogbiztonságot jelent, és harmonizáltabb lesz majd a szabályok alkalmazása, így aztán a döntőbíróságokat is elkerülhetjük. A jövő évre is készülünk. A KRAB kiszámítására vonatkozó RTS-sel foglalkozunk. Aztán azon is munkálkodunk, hogy hogyan lehet a hogyan lehet a lejárati idővel kapcsolatos számításokat optimálisá tenni, és az STS kritériumokat is megpróbáljuk teljes mértékben felülvizsgálni azt gondoljuk, hogy ennek az lesz az eredménye, hogy sokkal egyértelműbben lehet majd ezeket elbírálni, és mások számára, egyéb hatóságok, harmadik felek számára is egyértelmű viszonyokat teremt. Ezeken a projekteken egyszerre dolgozunk, a cél az, hogy az egész ágazat egyetértsen ezeknek az értelmezésében, és könnyen lehessen ezeket a szabályokat alkalmazni jövőben. Köszönöm szépen, és ha bármilyen kérdésük van, szívesen válaszolok. Köszönöm. Most pedig eh, Stanescu asszony, köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget a bizottság részéről. Nos, eh, nagyon fontos prioritásnak tartom azt, hogy eh, ezeket a kérdéseket felülvizsgáljak is, és az a, valójában a teljes tőkepiacot megváltoztatja majd. Az új keret átfogó jellegű, és az átfogó jelleg mindig bonyolultsággal is párosul számos jogszabályi és technikai normát kellett elfogadnunk eddig, és az STS piacra is hatással lesz ez, illetve az egész értékpapír piacra is. Nagyon fontos az, hogy legyenek egyértelmű technikai normáink. 1,2 milliárdos ez a piac ma Európában, ezt kell működőképességgel tenni, és nagyon fontos az, hogy ne legyen bizonytalanság, hiszen ez rosszat tesz a piaci szereplőknek, és ugye januárban már a szabályok hatályba lépnek. Ami az STS-t illeti, ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a szakmai normákat be kell tartani a homogeneitás témájában, sőt, ezeket el kell fogadni, az EBA az imént beszélt erről, aztán az ESMA pedig a, az, e, az STS-re vonatkozó értesítésre dolgozott ki normákat, ez is nagyon fontos, illetve az is nagyon fontos, hogy az EBA iránymutatásai az STS kritériumokkal kapcsolatban meglegyenek. Az egész piacra vonatkozóan azt tudom, két fontos dolgot tudok kiemelni. Egy, szakmai normák, amelyek egyértelművé teszik, hogy milyen információt kell tenni a beruházók számára, illetve a kockázat megtartás kérdése, amiről az EBA beszél. Aztán Jelenleg a mi térfelünkön a labda, nagyon sok norma esetében a bizottság nyomon követi az az munkáját a kettes szintű normál kidolgozásában. Köszönöm a munkájukat. Még nyáron is keményen dolgoztak. Task force kidolgozta a dokumentumtervezetet, és különböző szakértők segítették a munkájukat konzultációkat, nyilvános konzultációkat szerveznek, és mindent megtesznek azért, hogy az ipar meg látásait is bevonják ebbe a folyamatba. A határidőket sikerült teljesíteni, sőt, néha még túl, néha még gyorsabbak is voltunk, mint amit előírt e, az ütemterv. Eddig hét ilyen tervezetet kaptunk a technikai normákról, próbáljuk ezeket gyorsan elfogadni, és reméljük, hogy a többi szöveg is megérkezik majd. Vannak olyan szövegek is, amelyek nem feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a piac működjön, de azért az segítene, hogy ezeket gyorsan el tudnánk fogadni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, és mielőtt megadnám a szót a jelentéstevőnek, itt elhangzott a költségvetés is a mai szavazás nem volt túl sikeres. Minden esetre megpróbáljuk majd a Költségvetési Bizottságban a helyzetet egy kicsikét tovább lendíteni. ami az Európai Bizottság javaslatát illeti. And, um, okay, so, uh... I will now give the... És akkor most Poltánnak adom meg a szót. Az első nap a nyári szünet után, és egy óriási tömegű jogszabály zúdul ránk. Minden esetre köszönöm az EBA és az ESMA munkáját. Nagyon jó, hogy tartották a határidőt, sőt, fel is gyorsították a folyamatokat. Ez lenyűgöző mennyiségű munka volt, nagyon részletes munka, igyekeztek megfelelő egyensúlyokat találni. Ez egyfajta zsonglőr munka is volt, úgyhogy az a benyomásunk, hogy most a dolgok jó irányban haladnak, és ezáltal sikerül majd az értékpapírosítás, az értékpapírok piacát felendíteni. A parlamentben a vita kapcsán igyekeztünk rávilágítani a kulcsfontosságú kérdésekre, és most nem akarom azt a látszatot kelteni, hogy minden részletre kitértünk, hiszen rengeteg részlet kérdés volt, de minden esetre fontos, hogy a parlamenten belül folyó vita megfelelően tükrözze a kettes szintű jogszabályok, jogszabályt. Kezdjük a harmadik fél felhatalmazásával. Itt egyértelmű követelmények vannak harmadik felekkel szemben. igazgató tanácsokkal kapcsolatosan, működési garanciákkal kapcsolatosan. Az a kérdés merül fel, hogy ez ne csak egy ilyen kipipálom az illet, a megfelelő rovatot típusú gyakorlat legyen. Ezt a folyamatot megfelelően figyelemmel kell kísérni, és hogyha később nem felelnek meg a követelményeknek, akkor az engedélyeket vissza lehessen vonni. Ez egy kérdés tulajdonképpen, de nagyon fontos, hogy amikor a parlamentben erről vitatkoztunk, akkor is elhangzott az az aggodalom, hogy ez ne csak egy pecsételő eljárás legyen. Ami pedig a tájékoztatást illeti, elképzelhető, hogy nem mindig áll rendelkezésre minden adat, vagy nem megfelelő minőségben. Hogyan lehet ezt kezelni? Különösen, hogyha nem áll rendelkezésre bizonyos adat, akkor hogyan lehet elkerülni a problémákat? Az EP-ben az energia címkézéssel kapcsolatosan is folytattunk vitát. Fontos a zöld értékpapírosítás, vagy a lakó ingatlanokkal kapcsolatos értékpapírosítás. Az egyes szintű jogszabály előírja, hogy a felek bocsássák rendelkezésre a rendelkezésre álló információt. Ez nagyon fontos, ha a zöld értékpapírosításról beszélünk, vagy stabil finanszírozásról beszélünk, ha ez a lehetőség nem valósulhat meg pusztán azért, mert a felek nem bocsátják rendelkezésre a szükséges adatokat. Tehát egy adattárban kell őrizni a megfelelő adatokat. Ami pedig a beszámolással kapcsolatos sablonokat illeti, ez alapvetően fontos a piac átláthatósága szempontjából. Ez a sablon mennyiben tér el attól, amit az EKB vagy más intézmények alkalmaznak? Vannak-e változások, vagy tehát arra lennék kíváncsi, hogy hogyan dolgozták ki ezeket a sablonokat. Ami a homogenitást illeti, itt eh, egyfajta egyensúlyozási gyakorlat folyt. Amikor a homogenitásról vitatkoztunk, eh, mi is eh, felismertük ennek fontosságát, és hát nyilván az EIB sokkal jobb munkát tud e- ezen a területen végezni, mint mi. És a kollégákkal mi többször hangsúlyoztuk a kockázat jellegét az eszközöknek. A homogenitásra vonatkozó kritériumok, azonos standardok, azonos eszközkategóriák, ezek mind elősegítik az egységes kockázat jellemzőket, és flow jellemzőket. Nagyon nehéz a különböző kockázati jellegű eszközöket összefogni. Ami pedig a kockázat visszatartás vagy megtartást illeti, itt az eredeti jogszabályra utalnék, hiszen már az is lehetőséget teremt ez gyakorlatilag ugyanolyan ösztönző, mint az eredeti kockázat megtartás volt. És egyébként az EIB-vel is folytattunk ezzel kapcsolatosan vitát. Ezt mindenféleképpen a későbbiekben felül kell majd vizsgálni, hiszen nem áll rendelkezésre adat a jelenlegi gyakorlatról, Én úgy gondolom, hogy ezek az ösztönzők, horizontális, vertikális jellegű ösztönzők rendkívül eltérőek. Tehát a felvizsgálat során adatgyűjtést is kell végeznünk. Ugyanis a tájékoztatás kapcsán minimális információkkal kell szolgálni, amit majd később felül tudunk vizsgálni. Megvizsgálandó, hogy az értékpapírosítás milyen jellemzőkkel rendelkezik, mennyire horizontális jellegű, hány arbitrázsra került sor. Tehát az adatokat biztosítani kell a felvizsgálathoz. És szintén a tájékoztatással kapcsolatosan fontos, hogy a piacokat, a piaci fejleményeket figyelemmel kísérjük, ugyanis a parlamentnek bizonyos aggályai vannak ezzel a, ezekkel a fejleményekkel kapcsolatosan. Tehát az adatokat agregálni kell, és elemezni kell, hogy lássuk, milyen kockázatok merülhetnek fel az RTS-sel kapcsolatosan. Köszönöm a jelentéstevőnek. Most pedig a néppárt nevében, Karasz kolléga nevében, aki egyben árnyék jelentéstevő, illetve a CRR jelentéstevője is. Úgyhogy megadom a szót. Ánszánder következik, köszönöm szépen. Köszönöm a vendégeinknek ezt az eszmecserét, köszönöm, hogy elmondták a véleményüket, és ki kell mentenem Karasz urat, aki orvosi jogból nem tudott eljönni, de engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy mit gondol erről a témáról. Nos, először is az értékpapírosításnak én vagyok a jelentéstevője, illetve az STS rendelettel kapcsolatban pedig én vagyok az ennyi jelentéstevő. Épp ezért Karasz úr megköszönje a lehetőséget, az egyeztetésre. Karasz úr véleményében nagyon fontos az, hogy egyértelmű mandátumaink legyenek az egyes szinten, és ezeknek, ezekben meg kell valósulnia a jobb szabályozás elvének. A kérdés az ez az felé, hogy az egyes szinten vajon egyértelmű volt-e mindig is a mandátum, illetve egyéb szinteken is. Ezen túlmenően Karaszul örül annak, hogy az RTS és az ITS esetében a, a vázlatok már elkészültek, természetesen több munkára van még szükség, és érdekelni a pontos ütem, ütemterv, az ESMA mikor fogja a hiányzó dokumentumokat pótolni, illetve az Emir ETS re vonatkozó hiányzó dokumentumokat, eh, mikor, fogják a, mikor fogja a többi ez a eh, benyújtani. Egyébként pedig három kérdése lenne. Karasz úrnak, egy az ESMA-nak, RTS és ITS-sel kapcsolatban, mi a helyzet a nyilvánosságra hozatai szabályokkal, az RTS eredeti változata alapján az értékpapírosítást értékpapírosításnak nem tenne ez rosszat, de a jelenlegi változatban ugyanazt az információt kell közé tenni, mint a magán termékek esetében, mint az állami termékek esetében. Így van? És ha igen, akkor az ESMA miért változtat ezt meg? Második kérdés az EBA-nak, az RTS-sel és az SDS-sel kapcsolatban, ugye itt vannak homogeneitási kritériumok, számos homogenitási szempontot kell teljesíteni, és ezáltal ez káros hatást válthat ki az értékpapírosításra vonatkozóan. Tudják azt, meg tudják azt erősíteni, hogy legalább egy ilyen homogenitási szempontot figyelembe kell venni, illetve hogy a lejárati idővel kapcsolatos küszöbök végül nem kerülnek be a, végső változatba. A harmadik kérdés az EBA-nak RTS-sel kapcsolatban, illetve kockázat megtartás témája. Kifejteni az EBA, hogy a végleges tervezetben a fix access spread, a szintetikus értékpapírosítási tranzakciókban miért, miért nem került ebbe be a megtartási opció közül a D? Még egy kérdés. Nos, a szabályozással kapcsolatos normák, amiket az ESMA és az EBA adott be, ezeknek mi lesz a sorsa, mi lehet számítani. Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm a választ, pedig el fogom jutatni majd Karasz úrnak. Elnézést kell kérnem, mert most nekem is el kell mennem. Thank you. Um, sorry. Köszönöm szépen. Too many papers of... RTS on my desk, uh, so I don't see members of other groups, so I can myself uh, put uh, a question. Ha más nem jelentkezik, akkor én magam is szeretnék kérdezni az EBA-tól főként. Gratulálok az ezmának és az EBA-nak is a munkához. amelyet az ITS első öt évében elvégeztek. We have to analyze more, at least I have to analyze more. Nagyon terjedelmes az anyag, ezért több időre van szükség, hogy ezt tüzetesen elemezzük, de az első benyomásom az, hogy nagyon jó munkát végeztek. Regulation requirements. I have a question on one egy konkrét ponttal kapcsolatosan szeretnék kérdezni, ami a homogeneitást illeti. Nem vagyok biztos abban, hogy valamiféle részleges eltérés mutatkozik-e az egyik RTS bekezdés és a előttünk lévő szöveg között. A 42-es pontjában a jelentésnek, a háttérdokumentumnak az áll, ez egy, ugye egy nagyon hosszú és komplex mondat, nem szeretném azt felolvasni, de a lényege az, hogy vannak olyan esetek, amikor a, amikor a hiteleket egy külön osztályba sorolhatjuk. A 42-es bekezdésről van szó tehát. Miközben a kettő az ATS 3-as bekezdésének kettes és 2A pontjában nem ugyanezt olvashatjuk. Én itt eltérést látok a kettő között. A kérdésem az, hogy én értelmezem rosszul, vagy van itt némi ellentmondás az említett 42-es cikk és a 2-es bekezdés között. Egyébként világos, hogy nagyon jó egyensúly jött létre a szükséges homogenitás között egyrészt, és a között másrészt, hogy ne egy olyan mechanizmus jöjjön létre, amely a homogén hitelek esetében az értékpapírosítást ellehetetleníti. Nagyon nehéz ezt az egyensúlyt megteremteni. A kérdésem tehát az önök arra vonatkozik, hogy mi az önök véleménye a két szövegrészt illetően, és mi a szándék. Hiszen a 20-as cikk 8-as bekezdésében azt mondjuk, hogy csak egy értékpapír típusról van szó, aztán a 42-esben viszont az áll, hogy ez ugyanaz az értékpapír típus. Miközben a kettes bekezdés és a kettő A bekezdése, illetve a hármas cikk hármas bekezdés ezt máshogy definiálja. Erre vonatkozik tehát a kérdésem. Okay. So if there are, Ravash, you are not enough point, so we can go back and jó, akkor ha nincs másnak hozzáfűzni valója, Steven válaszát hallgatjuk meg. Köszönöm szépen az Econ megjegyzését az eddigi munkánkkal kapcsolatosan. Teljesen érthető, hogy még egy kis időre van szükség ahhoz, hogy meg tudják vizsgálni az eddig elvégzett munkánkat, de nagyon nagyra értékelem a már már most az eddigi pozitív megjegyzéseket. Kitérnék most néhány meglátásokra. Először is, ami az adatközlési mintákat, űrlapokat illeti, és mi az eltérés az eddigi gyakorlathoz képest. Nos, nyilvánvalóan a munkánkat azzal kezdtük, hogy a meglévő mintákat vizsgáltuk meg. Az LKB-nak, a Bank of Englandnek is voltak ilyen templétjei, valamint az egyéb szabályozások létrehozatalakor is készültek ilyen templétek. Ezek képezték az építőelemeit az új technikai standardjainknak, ugyanakkor a szabályozás maga is új követelményeket fogalmaz meg, ezeket is tiszteletben kell tartani. A szabályozás nagyon világosan fogalmaz, explicit módon fogalmaz azzal kapcsolatosan, hogy a beruházók, a potenciális beruházók és a közhivatalok részéről is megfelelő gondosságot kell tanúsítani. Ez összefügg az adatközlés kérdésével is, és ezen túlmenően most már több tapasztalatunk van a múltbeli templétekkel kapcsolatban is. Tehát a meglévő követelmények vezérelték a munkánkat, mindeközben persze a szabályozás alapján kiigazításokkal is éltünk. Volt néhány kérdés arra vonatkozólag, hogy mi a kapcsolat az állami értékpapírosítás és a magán értékpapírosítás között. Tüzetesen megvizsgáltuk az idevágó rendelkezéseket, és a bizottsággal is egyeztettünk, és arra jutottunk, hogy nagyon korlátozott lehetőség mutatkozik arra, hogy különbséget tegyünk e két említett kategória között a jelentéstételi kötelezettségek területén. Természetesen nagyon nagy lesz a különbség, ami a köz az a nyilvánosság által hozzáférhető információkat illeti, de a beruházókkal megosztandó információk területén nagyon kicsi a különbség, ha egyáltalán létezik ilyen. Én egyébként kívánatosnak tartanám a nagyobb különbségtételt ezen a területen. Bizonyos szintig ezt meg is tettük, az egyes szint miatt, a level one miatt. Én személy szerint szigorúbb követelményeknek örültem volna ezen a területen a magánjellegű befektetők esetén. Ami a harmadik személyek számára kiadott engedélyeket illeti, a technikai standardok területén leginkább azokkal az információkkal foglalkoztunk, amelyeket azoknak az entitásoknak kell szolgáltatniuk, akik engedélyt szeretnének kapni a nemzeti szabályozótól. Ezt nemzeti szinten kell nyilvánvalóan végrehajtani. Másrésztről a konvergencia szempontjából nyilvánvalóan hangsúlyozni szeretnénk azt, mennyire fontosak a megfelelő értékelések. A konzultáció során egyébként visszajelzést kaptunk arra vonatkozólag is, hogy miféle információra van szükség a, az engedélyeztetés során. nem tartottuk kívánatosnak a gyors felszínes engedélyeztetési eljárást, más területeket is inspirációként használtunk, és a saját eddigi gyakorlatunkat is alapul vettük. A következetesség elvét szeretném itt hangsúlyozni, mindenképpen egy megfelelő értékelés elkészülésére van szükség. Ami az adatok minőségének kérdését illeti, illetőleg hogyan kezeljük azt, hogyha nem állnak rendelkezésre adatok. Egyrészt egyensúlyt kellett teremteni a kifelé tanúsított átláthatóság között. Tudjuk, hogy a pénzügyi válság idején mennyire problematikusnak bizonyult az átláthatóság hiánya, másrésztről azonban lehetnek jogos indokok arra vonatkozólag, hogy bizonyos információkat miért nem lehet közzétenni, illetve miért nem lehet azokat ö, ö, továbbítani. Lehet szó például nagyon régi hitelekről, amelyek esetében az információ nem hozzáférhető, hiába kérnénk le az információkat az értékpapírosítás folytonossága előfeltételeként, ilyen esetekben akadályoznánk az értékpapírpiacot. A kérdés az, hogy jogszerű lehet-e a, ilyen esetekben az információ hiánya, illetve hogyan lehet ezeket az esetleges indokokat feltüntetni. A templétekből jól látható lesz majd, hogy bizonyos esetekben nincs lehetőség az információ kihagyására, még más esetekben el lehet térni a követelményektől. Emellett, ahogy nő a tapasztalatunk, egyre jobban kirajzolódik az is, hogy mely információk esetében várható el a rendelkezésre állás, és melyek esetében nem. Volt egy kérdés arra vonatkozólag, hogy az ütemtervnek megfelelően haladunk-e. Igen, eddig ez így van. És úgy gondoljuk, hogy ez előreláthatólag így is marad. Az EBA kapcsán vol, van egy kis késedelem, ami a csökkentési intézkedéseket illeti, nyár előtt akartuk ezt a munkát lezárni, most a harmadik harmadévre várjuk ennek lezártát, harmadik negyedévre várjuk ennek lezártát, és azt is szeretném külön hangsúlyozni, mennyire fontos a megfelelő költségvetés. Hogyha nem kapunk forrásokat a felügyeleti munka elvégzéséhez, akkor nem fogjuk tudni ezt elvégezni folyamatosan nagyon sokat követelünk a munkatársainktól, de rengeteg olyan jogalkotási javaslat születik, amelyhez nem kapunk munkatársakat. Egyszer-kétszer még ki tudjuk küszöbölni a helyzetet, ez a végtelenségig sajnos nem lesz lehetséges. 5%-kal kellett csökkentenünk a munkatársak számát, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, mennyire fontos az elégséges források kér, ügye. Végül, ami a stabilitási kockázatot illeti, szeretném hangsúlyozni, hogy a javaslatok jelenlegi formájukban megkövetelik, hogy az értékpapírosításról jóval több információt szolgáltassanak, ez a stabilitási kockázat szempontjából lesz fontos. És azt is el kell mondani, hogy ez nem csak az értékpapírosításra vonatkozik, hanem a hitelminősítő intéz, helyzetekre is, és az általuk játszott szerepre. Egészen más most a helyzet, mint korábban a válság előtt volt, de még egyszer emlékeztetnék arra, hogy az értékpapírosítási rendelet megköveteli azt, hogy a hatóságok 2020-ban jelentést tegyenek az értékpapírpiac felügyeletéről. A társjogalkotók ekkor jelentést fognak kapni a az eddigi, fejle, az addigi fejleményekről, és, és itt be is fejezném. Köszönjük szépen, az EBA következik. Először is a jelentéstevő kérdéseivel kezdeném. Itt a cashflow és kockázati jelleggel hogyan foglalkozunk, természetesen erről hosszasan tárgyaltunk, ami a cashflow-t, illetve a visszafizetési teljesítést illeti, Ezeket mind vizsgáljuk. A homogenitási tényezők kapcsán pedig igyekszünk biztosítani, hogy az eredmények összehasonlíthatóak legyenek. Hogy előíróbb jellegűek lehetnénk-e? Igen. Tehát itt ezt az egyensúly megoldást találtuk. Ha azt kérdezik, hogy van-e adat, tehát mi igyekszünk adatokat gyűjteni, és számunkra nagyon izgalmas lesz, amikor új beszámolásra vonatkozó követelményeket jelentetünk majd meg, ezt jövőre tervezzük. A hitelminőség természetesen meghatározza a kockázat megtartás mértékét. Ez egy nagyon érdekes téma lesz, amit majd megvitatunk. Úgyhogy erre vonatkozóan várunk adatokat. Ami pedig arra vonatkozik, hogy a homogenitási tényezőt hogyan alkalmazzuk. Egyet mindenféleképpen figyelembe kell venni. Nincsenek eh, a lényegességi küszöbre vonatkozóan előírások, ami pedig a az access spreadet illeti, ez nem egy részlete a CRA-nak, és igyekeztünk folytonosságot biztosítani. Ez a korábbi standardokban nem szerepelt, tehát lehet, hogy ez most úgy tűnik, hogy felhigul a követelmény. És az elnök utolsó kérdése, talán ez volt a legnehezebb, köszönöm szépen, a 20-as fejezettel foglalkozunk. Igen, egyetlen egy homogenitásra vonatkozó tényezővel tényezőt írunk elő. Itt nem lehet összekeverni az alacsony vagy a magas hang, rangsorolás. Thank you. Köszönöm szépen. So you, so you, you, you say that your... Tehát azt mondja, hogy a 42-es cikkben foglaltaknak megfelel. Nekem ez nem ez a benyomásom, de majd ezt alaposabban átolvasom. A jelentéstevőnek adom meg végül a szót, illetve elnézést, a bizottság képviselője következik. Nem leszek hosszú. Két alkalommal említettek minket. Először is Karasz úr kérdezett rá, mert a nevében szóló kolléga a határidőkre. Mi minél előbb szeretnénk feldolgozni a megkapott standardokat, ami pedig a tartalmat illeti, az ezával a technikai kérdésekkel nagyon szorosan együttműködünk, és Nyilvánvalóan a tervezet jogi átvizsgálása időigényes, ami pedig a második kérdés illeti a beszámolókkal kapcsolatosan magán tranzakciók esetében. Tudom, hogy itt voltak bizonyos viták, és az a kompromisszum született, hogy a nemzeti hatóságok felé ugyanolyan beszámolókat nyújtsanak be a magán és állami tranzakciókra vonatkozóan. Természetesen ez utóbbi korlátozottabb, mint a magántranzakciók esetében. Köszönöm. További hozzászólás ezzel kapcsolatosan? Nem? Akkor szeretném megköszönni a vendégeinknek, hogy ismét megismételték a kötelezettségvállalást, ami elhangzott a Költségvetési Szakbizottságban is, amiről ma szavaztunk, és tulajdonképpen ami az említett irányba mutat, és eh, sajnos a módosító elutasítása itt visszahozta a tanács szövegét, és elvetette a bizottságét, tehát valahogy össze kell hangolni a technikai szempontokat, tehát a költségvetési sort a vélemény szövegével. Erre törekszünk majd a párbeszéd kapcsán a Költségvetési Bizottságban dolgozó kollégákkal. És ezáltal megpróbálunk megfelelni következetesen a ránk bizott feladatnak, illetve erőforrásoknak. Köszönöm még egyszer a munkát, a magyarázatokat, tovább folytatjuk majd a párbeszédet, mindaddig, amíg a bizottság a végleges változatot elfogadja, és akkor a ülést ezzel lezárhatjuk. A következő ülésünk jövő hétfőn, szeptember 3-án lesz 3 órakor. Köszönöm, és az ülést berekeztem.